Dear colleagues, I would like to suggest that we start the meeting uh, because we have a very long agenda today and I would like to start the meeting with the point... Kedves kollégák, akkor szeretném megkezdeni az ülést, a nyolcas napi rendi pont következik. Ezzel kapcsolatosan szeretném üdvözölni a Régió Bizottságának elnökét, Luc de Brande urat, aki nem először látogat hozzánk, de mindig is jó, ha újra látjuk. Úgyhogy mindjárt meg is adom neki a szót hiszen néhány nagyon fontos dologról szeretne beszámolni az önök által végzett tanulmány eredményeiről a Régió Bizottságának Fehér Könyve a többszintű kormányzásról címmel. Tehát átadom a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, kedves tanutta, kedves regi, bizottsági tagok, hölgyeim és uraim! nem csak arról van szó, hogy itt a rituális formaságokon essünk túl, hanem tényleg nagyon örülök, hogy önökkel itt vannak, és örömmel fogadtam el az önök meghívását, hogy bemutassam a Régiók Bizottság fehér könyvével kapcsolatos témákat, és ezeket megvitassam önökkel. Mint valamennyien tudjuk, a Lisszaboni szerződés ami 8 évvel azután kezd, lép hatályba, hogy a nagy intézményi reform elkezdődött. Az új intézményi egyensúly kialakulása fog ezzel létrejönni. A költségvetési, törvényhozási kompetenciák, amelyek a parlamentre hárulnak, remélhetőleg segíteni fogják a politikai dimenzióját az Európai Uniónak. És remélhetőleg egy stabilabb korszakhoz jutunk el, és itt az ideje, hogy kihasználjuk ez ezáltal nyújtott lehetőségeket annak érdekében, hogy megerősítsük az európai kormányzást. A fő feladatunk jelenleg az, hogy létrehozzuk a szerződés megvalósításához szükséges eszközöket. Ezeket kellene mostantól alkalmazni a jövőben mint politikusok valamennyien egy paradox helyzettel állunk szemben. Elősz, előfordul, hogy több paradox is van, de ez most egy. A Európai Unió eljut az állampolgárok mindennapi életéig, és ez jelenti a jogalkotást, a nemzeti politikai stratégiai választásokat, és minél komplexebbnek tűnik, annál nagyobbak az aggodalmak. Ezért a kormányzás rendkívül fontos kérdés, hogy sikeres legyen az európai integráció több hónapon keresztül következtében a világgazdasági válságnak az Európai Uniónak meg kellett felelnie a nagy kihívásoknak, és ez a nagy kihívás állt a viták középpontjában. Ezt nem szükséges hangsúlyoznom parlamenti képviselő elő, előtt és a Regi Bizottság előtt sem. A múlt évben indítottuk el a fehér könyvet, és akkor jelentkeztek a válságnak az első hatásai, és azonnal fel is vetődött bennünk a kérdés, hogy mekkora relevanciájuk lesz ezeknek a kezdeményezéseknek. Azután hamarosan rájöttünk, hogy a globalizálás önmagában a többszintű kormányzás hozadott értékét teremti meg, és szükségünk van a konzisztens, összehangolt fellépésre a politikai a politikát alakítók részéről. A regionális hatóságok szerepe kulcsfontosságú a jelenlegi és a jövőbeni szem, ö, intézkedések szempontjából. Mi fogjuk meghatározni Európának a jövőjét az elkövetkezendő évtizedre lényegi fontosságú, hogy megértsük a többszintű kormányzást a globalizáció keretei között. A világ méretű kormányzás az azt jelenti, hogy a világszintről lefele, illetve a helyi szintől fölfelé is meg kell, hogy legyenek a különböző szintek a nemzeti és a nemzetközi politikák között csökkennek a különbségek, és egy konvergencia jelentkezik, és integrációs folyamat megy végbe amikor végrehajtunk egy olyan stratégiát, amiben mindenki egyetért, mondjuk például a klímaváltozás vagy a munkahelyteremtés területén, valamennyi szereplőnek, a magánszereplőknek és az államiaknak is meg kell mutatniuk, hogy hogyan tudnak járulni a demokratikus társadalomhoz. Nagyobb, szint, nagyobb mértékű funkcionális együttműködésre van szükség, ez teljesen világos, tehát nem arról van szó, hogy egy új intézményi vitát kívánunk folytatni. Nagyon sokan, úgy gondolom, megszenvedték, amikor nyolc évig jutottunk el a Lisszaboni szerződésig. Itt nem egy új intézményi vitáról van szó, hanem arról, hogy a funkcionális együttműködést hogyan valósítsuk meg, ami kellő rugalmasságot mutat annak érdekében, hogy a közös célokat elérhessük. Ez azt jelenti, hogy egy új dinamika és egy új politizálás kell, hogy létrejöjjön igazi partnerség mellett a kormányzás valamennyi szintjén, tehát egyrészt egy vertikális szubszidiaritás szükséges, ami benne vannak a gazdasági szociális partnerek egyaránt, és egy horizontális együttműködés tehát egy többszereplős, több szintű kormányzási dologról van szó. A többszintű kormányzás, tisztelt elnök úr és kedves résztvevők, azt jelenti, hogy a kompetenciákat meg kell osztani, nem elaprózni és feldarabolni Valójában ez az igazi politikai célkitűzése az Európai Uniónak, és ez erősíti a közösségi fellépést azokon a területeken, amelyek leginkább foglalkoztatják az európai állampolgárokat. A fehér könyv ajánlásai arra törekednek, hogy még jobban praktikus oldalról közelítse meg a kormányzás kérdéseit. A regionális és helyi választott képviselők feladatait, amikor végrehajtják a főpolitikákat. Nyilvánvaló és ösztönzött bennünket az Önök Bizottsága is. Az új jelentés a kormányzásról és a partnerségről, itt idézem, az összes régió bizottságra felhívást intéz, hogy dolgozzák ki a kormányzási elemeket, mind mennyiségi, mind minőségi szempontból. Barroso elnökkel is beszéltünk róla, hogy beszéltünk erről a kérdésekről. Az elkövetkező hónapokban útmutatást kell, hogy fogalmazzunk meg a majdani biztosi kollégiumnak, hogy nyomon tudjuk követni a fehér könyvünket. A fehér könyv egy politikai programot kínál Európának ahhoz, hogy partnerségben építse Európát. Arról van szó, hogy megerősítsük a e, Európát, és a köz, ezen belül pedig a közösségi kérdéseket, amelyek e, a legfontosabbak. Ez jelenti a legitimitást, a hatékonyságot, az átláthatóságot, és a modus operandi csak akkor lesz biztosított, hogyha a regionális hatóságok valódi partnerekké válnak, nem pedig csak egyszerű közvetítőké. Ez azt jelenti, hogy be kell vonni a regionális és a helyi hatóságokat az európai döntéshozatali folyamatba. Azt javasoljuk, hogy minden egyes nagy közösségi stratégiai reformot kísérje egy területi akcióterv, ami politikai struktúrát kínál ahhoz, hogy megkönnyítsük a jóváhagyást, a végrehajtását és az értékelését az adott politikának és ebben benne kell, hogy legyen a kommunikáció is. Javasoljuk, ajánljuk, hogy integrált politikák kerüljenek megvalósításra, jobb együttműködéssel a különböző kormányzati részek között, illetve az ágazati politikák szabályokat vegyük figyelembe úgy, hogy a szinergia erősödjön. Tehát a, nem helyes, hogyha az zárt ajtók mögött rendezünk dolgokat, tehát a szinergiát kell erősíteni. Tehát a e, helyi és regionális hatóságok megfelelő bevonása szükséges a jobb jogalkotáshoz és a felelősségi körök átláthatóságához hangsúlyozzuk, hogy fontos, hogy szisztematikusan végezzünk területi hatástanulmányokat, és megfelelő értékelő mechanizmust hozzunk létre, annak érdekében, hogy minden döntés a megfelelő szinten kerüljön meghozatalra, majd alkalmazásra, a szubszidiaritás és az arányosság elvének megfelelően. Azt is javasoljuk, hogy innovatív és partnerségen alapuló kormányzási módszereket alkalmazzunk, mint például a kísérleti és háromoldalú szerződések kialakítása a területi együttműködés fokozása érdekében. Tehát kapcsolattól, a kontaktól, a contractig, a szerződésig. És most pedig anyanyelvemen folytatom, ha mege- megengedik. Overigens mag de inwerkingtreding van het verdrag van Lissabon niet betekenen dat uh, het debat stilvalt. A Lisszaboni szerződés hatályba lépésével szerintem fontos, hogy eh, a vita eh, ne váljon szélsőségesé. Itt a kormányzásra kell összpontosítani ahogyan Európa irányításra kerül, az intézményi dinamika az együttműködés az intézmények között és az állampolgárok részvétele a döntéshozatalban olyan kérdések, amelyek az elkövetkezendő öt évben nem kerülhetnek elhanyagolására, sőt, ezek a kérdések döntő fontosságúak lesznek a közös stratégia szempontjából és a döntéshozatalban. Ez nagyon nagy felelősséget jelent az új bizottság számára, és szerintem a biztosok meghallgatása január elején, valamint az önök bizottságában majd lefolytatandó meghallgatás szerintem döntő fontosságúak lesznek. Az lesz a kérdés, hogy azt megtudjuk, hogy meddig mehetnek el az új bizottságnak az ambíciói, és tisztelt elnök asszony, Eli, hálás vagyok, hálásan látom azt, hogy minket is be fognak vonni ezekbe a meghallgatásokba, és köszönöm a megközelítést, amit ön vázolt fel. Az ajánlás, amit a részvétellel kapcsolatban fogalmazunk meg, arra törekszik, hogy ezt a részvételt erősítsük, tehát szeretnénk hatékonyabban részt venni. Nem csak az a céljuk ezeknek az ajánlásoknak, hogy a részvételt és a képviseletet erősítsük a helyi és regionális intézmények szintjén, hanem egy politikai hozzájárulásról van, a politikai együttműködés erősítéséről, és azt is mondhatjuk, hogy a konzultáció kultúrájának a kialakításáról, illetve az intézményközi együttműködésről van szó. Nagyon nagy örömmel láttam, hogy Jerzy Buzek parlamentje támogatott bennünket októberi ülésünk alkalmával. És úgy gondolom, hogy mi is csatlakozhatunk az ott elhangzott felhíváshoz oly módon, hogy az európai vita nagyobb hangsúlyt fe, helyezzen a politikai elemre, mert itt megint egy másik paradoxról is beszélhetünk, az intézmények konszenzusra törekednek, tehát konszenzusra való törekvés van, de ez nem könnyítette meg sajnálatos módon azt, hogy átpolitizálódjon az európai intézményi vita, és ez az egyik ok valószínűleg, amiért az állampolgárok a globalizált világban egyre inkább úgy érzik, hogy az Unió nem igazán tölti be a szerepét, vagy nincsen neki megfelelő szerep. Itt nem technikai vitáról, hanem politikai vitáról van szó, olyan vitáról, ami az állampolgárokat érinti. Jelenleg úgy gondolom, hogy ez még egy komoly gyengesége Európának vannak helyi választott képviselők, nemz, regionális nemzeti képviselők, akik a mandátumok keretein belül meg fogják tenni a tőlük telhetőt annak érdekében, hogy megfelelő megoldás szülessen erre a problémára. Tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim, ez a fehér könyv, ez egy hozzájárulása a régiók bizottságának a közösségi agendához és úgy gondolom, hogy ez egy olyan fehér könyv, ami egy kulcsfontosságú időpontban jelenik meg. Az elkövetkezendő időszakban az Európai Uniónak stratégiát kell felvázolnia, hogy bizonyos problémákra válaszoljon még hozzá globális szinten. Mondhatnánk az demográfia előrekedést, a klímaváltozást, Kopenhága előtt vagyunk, és elsorolhatnánk egyéb elemeket is, a, természetesen garantálni kell azt is, hogy a válság után föl talpra tudjunk állni. Vita folyik a fenntartható fejlődésről, és ezek csak példák sok, sok dolog közül. Felül kell vizsgálni és meg kell nézni a kormányzási elemeket az új Lisszaboni instrumentumok alapján. A politikai kezdeményezés például a külön, a, a, polgármesterek egyezménye nagyon fontos, 900-an döntöttek úgy, hogy tovább kellene lépni. Ez a projekt, ez 2020-ig megy. Azért vállalták ezt a kötelezettségvállalást, és úgy gondolom, hogy Kopenhágában a jövő héten is lesz egy konferencia, amelyik néhány ezer polgármestert fog majd összefogni. Ezek sokkal messzebb mennek. Tegnap a Régiók Bizottságában és a, az együttműködés a centralizált és a decentralizált kérdésekről folyt. Nagyon egyértelműen megmutattuk, hogy ezek olyan problematikák, amelyek nagyon fontosak, és a környezet, klímaváltozás, ezek mind fontosak, de a kredibilitásunkat kell fokozni. Van még egy példa, amit megemlíthetnék, ez pedig a Lisszaboni Stratégia platformjának felülvizsgálata. Itt lehet a mediterrán térséget is említeni, és első értekezetünket tartottuk meg, ami előkészítése a Harlemi konferencia előtt. A helyi és regionális hatóságokat fogja össze a mediterrán térségből. És egyéb példákat is sorolhatnék, amelyek mutatják, hogy mennyire fontos a, az európai területi együttműködés. Egy specifikus megközelítést kellene ö, alkalmazni a makroregió, makrorégiókra, például a Balti tengertérségére, vagy a Duna vidék térségére és itt az integrált politikák fontosságát, például a tengerre vonatkozó politikákat is meg kell említeni. Tehát ezek a nagyon érdekes pro- programok mutatják, hogy vannak előfutárai a különböző együttműködési elemeknek, és ezek az idővel tovább fognak fejlődni oly módon, hogy az Európai Unió a terepen is betölthesse szerepét, és az európai jog, jog adaptálható és átültethető legyen. Kezdődtek tárgyalások a bizottsággal is, ezeknek a tárgyalásoknak a célja, hogy egy konzultációt folytassunk, nyilvános konzultációt, ez a hónap végéig megy majd, és ennek az eredménye egy konkrét akcióterv kell, hogy legyen, ami egyben a munkaterve is lesz majd a bizottságnak az új mandátumhoz. Ehhez szeretnénk eh, mi is hozzájárulni, csak úgy, mint a bölcsek eh, csoportjához. Ők azok, akik a Európa jövőjének kérdéseivel foglalkoznak. A Brüssi eh, ben szeptemberben volt egy konferencia Felipe González vezetésével. Ennek a célja az volt, hogy azt vizsgáljuk meg, hogy a különböző szereplők hogyan tudnak hozzájárulni ehhez a folyamathoz és remélem, hogy a szerződésessé tétel, ami egy nagyon nagy figyelmre méltó gondolat, ugyanis nem arról van szó, hogy formális alkotmányos eszközöket alkalmazzunk, hanem egy bizonyos típusú együttműködési módozatról van szó, és remélem, hogy itten tovább tudunk majd lépni, és talán ezt a gondolatot felkarolja a bölcsek tanácsa is Tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim! Íme néhány gondolat, amely eh, lehetővé teszi, hogy bemutassuk a fehér könyvnek a lényegét, amelyet mi fogalmaztunk meg, és természetesen eh, nagyon fontos az is, hogy ma és majd később is önök képesek legyenek ehhez hozzászólni, bírálatukat kifejteni, vagy egyéb gondolatokat megosztani velünk. Szerintem ez nekünk nagyon fontos lesz. Egy saját kezdeményezésű véleményt dönről, elkészítéséről döntöttünk a Régiók Bizottsága többszintű kormányzásáról szóló fehér könyvben. Remélem, hogy a javaslatunk majd hozzájárul az önök ajánlásaihoz és gondolataihoz. Üdvözlöm ezt az új lehetőséget, lehetőséget, mely nagyszerű megoldást jelenthet az együttműködés és egyeztetésre. Nagyon köszönöm a figyelmüket. Uh, thank you uh, very much. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, hogy most a vita következő szakaszába lépünk az Európai Unió politikai agendájával kapcsolatosan, és a 2020-ig terjedő időszakot átfogó anyag, ami az elkövetkezendő hetekben majd rendelkezésre fog állni, egyértelműen fogalmazza meg ennek a politikai agendának a célkitűzéseit. Még mindig eléggé korai szakaszában vagyunk a vitának, és ez a kormányzásról szól. A mostani beszámoló az Európai a Régiók Bizottságának részéről hozzájárulhat ahhoz, hogy megvitassuk, hogyan érhetjük el ezeket a célkitűzéseket. Hiszen ezek a célok a regionális politikát is illetik. Köszönöm szépen a felszólalását, és akkor most megnyitom a vitát. Sajnos nem lesz annyi időnk, mint amennyit eredetileg szándékoztunk. Tízkor ezt a vitát le kell zárnunk. Éppen ezért kérem, hogy most döntsék el, hogy valóban akarnak-e szólni, vagy sem, és igyekezünk gazdálkodni az idővel. Termapulus úr kap elsőként szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon köszönöm Van den Brand úr tájékoztatását. Úgy tűnik, az idei Euróbarométer felmérése alapján, hogy az európai polgárok többsége inkább a helyi és regionális szervezetekben bíznak, sokkal inkább, mint az Európai Unióban. Ez egy elgondolkodható eredmény. Az európai polgárok abból indulnak ki, hogy a helyi és regionális kormányzatok legalábbis 50%-a úgy gondolja, hogy nem veszi figyelembe kellőképpen az érdekeit. A múltra való tekintettel. Tehát ebből az az eredmény fakad, hogy alulbecsülik az Európai Parlamentet. Milyen intézkedéseket lehet hozni? Hogyan lehet válaszolni erre? Hogyan lehet a polgárok várakozásain változtatni. Itt csodálatos szavak hangzanak el részünkről, de hogyan lehet megfelelően értékelni és megfelelő szerepet szállni a helyi és regionális kormányzatoknak. Van Estroy úr, köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök, hogy Van de Brande úr, a régió bizottságának elnöke ismét ellátogatott hozzánk. Nagyon fontosnak tartottam az elmondottakat. A többszintű kormányzásról szóló dokumentum alapvető sarköve az évek óta folyó vitának. De ha megnézzük a mindennapi munkát, akkor meg kell állapítani, hogy vannak bizonyos mentalitásbeli problémák az egyes tagállamokban, amikor az EU és a tagállamok közötti együttműködésről beszélünk. Mint ahogy ön is elmondta, a Lisszaboni stratégiával kapcsolatos tapasztalataink arra mutatnak, hogy elsősorban arra összpontosítottunk, hogy a nemzeti kormányoktól mit várunk el, miközben a munka 77%-át helyi és regionális kormányzatok végzik. Az alkalmazkodási stratégiák tekintetében Nem lehet pusztán ezeket a kérdéseket csak európai és nemzeti kormányzati szinten eldönteni. Egyszerűen nem engedhetjük meg magunknak, hogy a helyi és regionális kormányzatokat nem veszük figyelembe, mert akkor minden, amit a Lisszaboni stratégia keretében, vagy a Lisszaboni szerződés kapcsán elmondtunk, pusztán üres szó. amikor arról beszélünk, hogy a területi kohézió mennyire fontos, nem kéne ezt konkrétabban megfogalmazni és energikusabban képviselni. És fel kell lépnünk azzal a jelenséggel szemben is, hogy itt újra államosítjuk a különböző szakpolitikákat. Nem kellene talán kis szigorúbbak, szigorúbbak lenni az elvárásainkkal szemben. Jan Olbricht úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném felhívni a figyelmüket egy eléggé kockázatos elemre. Egyrészt a válság vagy a válság utáni helyzet mindig is kedvezőbbnek tűnik, és itt egy nagyon komoly tendenciát is meg kell említeni az eljárások egyszerűsítését, aminek eredményeként fokozódhat a centralizáció. Itt néhány azt mondják, hogy nehéz időkben a döntéseket gyorsan kell meghozni. És úgy gondolom, hogy ezzel tisztában kell lennünk. Mindenki, aki a nemzeti szint alatti kormányzati munkában tevékenykedik, tisztában van azzal, hogy a helyi és a regionális hatóságok válsághelyzetben sokkal hatékonyabban működnek. Viszont az előbb említett felfogás is eléggé széles körben elterjedt. Ha megnézzük azt az anyagot, az új biztosok kijelölése előtt úgy tűnik, hogy ez a nézet uralkodik, És ez a szektorok erősödését, az egyes ágazatosodást vetíti előre. Ez az ágazati megközelítés tehát mindenféleképpen nyomon követhető, és végezetül, ami a többszintű kormányzást illeti, sokan ezt úgy értelmezik, mint egyfajta szükségszerűséget ahhoz, hogy az egyes szinteket finomra hangoljuk, és az egyes szinteket elválasztó határvonalakat is finomra hangoljuk. Mindenki tegye azt, ami a dolga, és ne avatkozzanak egymás munkájába. A régiók bizottsága Elnézést, hogy ezt mondom. Esetleg egy ilyen megközelítést kívánna magáévá tenni. Tisztában kell lennünk, hogy a többszintű kormányzás nem azt jelenti, hogy mindenki teszi a maga dolgát, hanem éppen azt, hogy mindenki együttműködik a másikkal. Tehát minden egyes kihívás együttműködést feltételez, nem pusztán a határvonalakat kell kijelölni, hanem azzal is tisztában kell lenni, hogy ez a kétféle megközelítés létezik. Ki van e reagálni erre? Köszönöm szépen, Tematopoulos úr. Nagyon jogosan utalt az Euróbarométer felmérésére, és ez volt az az első alkalom, amikor a bizottság egy ilyen felmérést kezdeményezett, öt kérdést tettek fel a helyi és regionális önkormányzatokra vonatkozóan. 15 év telt el, mire felismerték annak szükségességét, hogy megkérdezzenek 27 ezer polgárt ezügyben. Az Euróbarométer felmérése kapcsán meg akarták tudni a polgárok véleményét. Tehát ez az ellentmondás, hogy a megkérdezettek 60%-a arról van meggyőződve, hogy a helyi és a regionális önkormányzatok, nem azért mondom, mert a régió bizottságát képviselem, tehát ez azt mutatja, hogy az emberek mit éreznek, mi a véle, hogyan vélekednek, Kb. 60%-a a megkérdezetteknek tehát azt mondta, hogy a helyi és a regionális önkormányzatok nem végzik el a munkájukat. Természetesen ennek vannak finomabb vetületei is, de minden esetre úgy vélik, hogy ezek nem azok a helyek, ahol a dolgok eldőlnek. Hogyan lehet ezen a helyzeten túllépni? Én nem azt mondom, hogy a többszintű kormányzás megközelítése ezen segíteni fog. Minden esetre a polgárok a legkülönfélébb problémával, kihívással kell, hogy szembenézzenek, és helyi szinten tapasztaljuk a migrációt, a munkaerőpiaci problémákat, majd erre később még visszatérek de egyértelműen egyfajta felhatalmazásra lenne szükség. Egyetértek abban, hogy a helyi politikusoknak európai politikusokként is viselkedniük kell, és e tekintetben még egy komoly hiátus van. És fordítva is igaz, tehát az európai politikusoknak helyi politikusokként is fel kell lépniük. Az első kezdeményezést mi megtettük, és összehívtuk a helyi és regionális újságírókat, nem csak azért, hogy megismerjük, hogy mi történik helyi vagy regionális szinten, hanem hogy arról is jobban tájékozódjunk. A helyi körülményekkel, illetve hogy a helyi és regionális politikusokat is szembesítsük mindezzel. A helyi és regionális önkormányzatokat nagyon sokan még ma is egyfajta alvállalkozóként tekintik a több ezer kilométerre Brüsszelben hozott döntésekhez képest. Úgyhogy itt rendkívül fontos, hogy eh, úgymond átvilágítsuk, felmérjük eh, a polgárok vélekedését, arról, hogy a helyi és regionális szintű politikusok hogyan tudnak hozzájárulni az általánosabb politikákhoz. Amikor említettem, és egyébként ez szerepel a fehér könyvben is, azt az elképzelést, hogy egyfajta területi megállapodásokra van szükség, és ezen kívül ezt ki kell egészíteni helyes és regionális kommunikációs tervekkel is. Évtizedekkel ezelőtt, és ez mindig meglep, amikor különböző utakon jártunk, látjuk, hogy ki vannak téve hatalmas plakátok, hogy köszönet az Európai Uniónak, vagy az Európai Unió támogatásával, épül, támogatásával épült az az út. Nyilvánvalóan el kell ismerni azt, hogy helyi erőfeszítésekre is szükség volt, hogy az ilyen globális célokat el lehessen érni. Van Nistelrooy úr, én osztom a kritikáját, igaza van bizonyos szempontból, de viszont egy dolgot szeretnék hangsúlyozni. A régiók bizottsága 15 éves tapasztalat alapján, ugyanis tavaly ünnepeltük az közösség, a bizottságunk 15. évfordulóját, tehát ez egyfajta fóruma az alapító atyák követőinek, de ennél többről is szó van. Mindezt nem kifogásként mondom, pusztán azt akartam jelenteni, hogy 15 éves tapasztalat alapján megtanultuk azt, hogy ez intézményi infrastruktúra kiépítése lépésenként kell, hogy történjen. És mindennapi apró harcokat kell megvívnunk ennek során. Tehát minden nap meg kell küzdenünk azzal, hogy kitörjünk az elszigeteltségből, és erre példával is szeretnék szolgálni meg kell mindent mozgatnunk a nemzeti parlamentekkel való együttműködés erősítése érdekében, és természetesen az Európai Parlamenttel történő együttműködés érdekében. Tehát én jogosnak tartom a kritikáját, Van Nistelrooy úr, amikor a éghajlatváltozás következményeiről beszélünk. Itt csodálatos célkitűzések születtek, de ugyanakkor tisztában kell lennünk, hogy a probléma 70%-a, ami az éghajlatváltozással összefügg, a nagyvárosi problémákból ered. A zsúfoltság, a magas kibocsátási szintek, a népsűrűség, illetve az épületek sűrűsége, ezek mind nagyvárosi területeken koncentrálódnak. Ha a probléma 70%-át megoldanánk, akkor gyakorlatilag ezzel a megoldás 70%-át is megtaláltuk. És itt lehetőségünk van arra, hogy projekteket mi magunk is úgymond társ kezdeményezzünk. Nem akarom most mit, újra nyitni az intézményes vitát, de ha úgy tetszik, akkor a régiók bizottsága a régióknak egyfajta szenátusa. Ez a vita már egy ideje folyik, és a regionálisan gondolkodók azt mondják, hogy előbb-utóbb ez bekövetkezik, ha nem is 10, de 20 év múlva feltétlenül. Az Európai Bizottság, a régi és az új is úgy szint megvan erről győződve, Ugyanis végig kell gondolnunk, hogy hogyan osztjuk fel a különböző hatásköröket, jogköröket. Vannak bizonyos alkotmányos régiók, alkotmányos felhatalmazással, 72-73 ilyen régió van Európában. A hatásvizsgálat nagyon fontos és figyelembe kell vennünk mindazok véleményét, akiknek a segítségére számítunk a célok elérésében. Az elmúlt másfél évben pontosan ezen dolgoztunk, kiváló együttműködést alakítottunk ki az Európai Bizottsággal, ezt el kell könyvelnünk, de több alkalommal arról vitatkoztunk, hogy egyfajta megelőző szakaszban vagyunk most, tehát most kell kialakítani a politikákat, és élni kell a helyi önkormányzatok tapasztalataival, szakértelmével. A Lisszaboni szerződés ehhez képest egy új elemet is bevezet, nevezetesen azt, hogy a régiók bizottsága formális jogot kapott ahhoz, hogy az Európai Bíróságot megkeresse. Remélem, soha nem kell élnünk majd ezzel a jogunkkal, és nem kell az Európai Bírósághoz fordulnunk, de nem akarom itt most illúziókba ringatni magam. tisztában kell lennünk azzal, hogy mennyire fontos az együttműködés a helyi és a regionális önkormányzatokkal, és nem szabad, hogy habozzunk, amikor bizonyos jogokat kell gyakorolnunk. Fontos, hogy a polgárok is felismerjék, hogy mi nagyon szoros figyelemmel kísérjük azt, hogy a szubszidiaritási jegyzőkönyv hogyan valósul meg. Meg vagyok arról győződve, hogy az önök szakbizottsága és a közöttünk lévő rendszeres eszmecsere ebben komoly szerepet fog játszani. Nem csak arról van szó, hogy csodálatos anyagokat készítünk, amiket aztán adakta teszünk, hanem az abban tett, azokban tett megállapításokat valóban átültessük a gyakorlatba amennyiben szükséges, és ahol ez megfelelő. Lépnünk kell. Kedves kollégám, Albrecht úr, valóban olyan jelentős kihívásokról van szó, amelyeknek hála a válsággal meg kell ö, tudnunk ö, birkózni. Ezért fontos a Lisszaboni szerződés, amelynek fontosságát ön is, minnyáján kiemeltük, a 27-ek klubjáról van szó, és olyan irányítási intézkedéseket kell foganatosítanunk, amelyekkel a problémáinkat megoldhatjuk. Többen megkérdőjelezték a céljaimat, én semmiképpen nem egy alternatív Európa mellett szállok síkra, mert mindez az integráció ellen ment volna. Itt nem egy olyan patchwork akarok én összehozni, egyfajta kirakójátékot, amelyel megkérdőjelezném magát a kormányzást, a kormányzásnak alfája és omegája, hogy a különböző releváns problémákat megfelelő szinteken kezeljük, és megfelelő döntéseket hozunk e megoldások kezelésére. Az eljárások egyszerűsítéséről szóltunk, alapvető fontossággal bíró kérdésről van szó, szóval a Stoiber csoport is bizonyos jelentéseket és és ajánlásokat fogalmazott meg arról, hogy az administratív terhek 27%-át sikerüljön valahol csökkentenünk. Hogyha az európai szinten az igazgatási terheket csökkenteni vagyunk képesek, akkor tudjuk, hogy nemzeti szintű teherátcsoportosításra kerül sor az elnök, valamint a bizottság elnöke is levelet kapott a régiók bizottságától, pontosan annak érdekében, hogy az ágazati politikák is megvalósulhassanak. Ez ellentmondásban van valóban a közösségi megközelítéssel, amelyet mind az Európai Parlament, mind pedig a régiók bizottsága képvisel. Barozó elnök reagált a levélre, egy már létező dokumentumra hivatkozva. Én erre azt válaszoltam, hogy magának a fehér könyvnek az alapjáról van szó. De hát persze van egy úgynevezett non-paper, egy részről, nem csak egy fehér könyv, hanem egy non-paper is, hanem egy olyan helyzet is előállt, ahol egyáltalán dokumentum sem született erről a kérdésről. Valóban hivatalosan fel kellett lépnünk egy hivatalos felkérésre válaszként, de a korai riasztó mechanizmust is beszeretnénk vezetni, mert amennyiben a bizottság a protekcionizmus felé és az ágazati politikák felé lép el, akkor a kohéziós politikák alapját támadja meg ezzel. Én nem csak elméleti síkról beszélek most most itt, nem régiben ugyanis egy kiállításon vettem részt, amely konkrét példákat hozott föl a kohéziós politikák mellett meg kell újra fogalmaznunk azt, hogy a kohéziós politikára szükségünk van. Miért? Mert egyszerűen a szava hihetőségünk függ ettől, a hitelünket veszthetjük el, ha nem így lépünk fel. Nem szabad, hogy kölcsönösen elszigetelődjünk egymástól. Miért? világosan fogalmazok, azért, mert annak kockázata áll fönn, hogy esetleg kiábrándulunk majd. Lehet, hogy arra gondolunk, hogy egy adott politikai szinten minden célt meg tudunk valósítani, ez egy illúzió. A másik tévhit pedig az, hogy a politikák mindenben mindenhatóak. Ez nem így van azt gondolom át kell gondolnunk mindenképpen azt is, hogy a többszintű kormányzásra kell koncentrálnunk, ahol minden szereplő saját feladatát végzi el. Ezzel tudunk csak célba érni. Hogyha a többszintű kormányzást el akarjuk érni, akkor a megközelítésünk tetszik nekem, de hát persze nem szeretnénk téves értelmezésekbe sem bocsátkozni. Fontos kifejeznünk azt is, hogy a politikák megcélzásánál nem koordinálni akarjuk azokat, hanem valahol fázisba hozni azokat. Valahol a koordináció sokszor a centralizációhoz, a központosításhoz vezet. Nem ez a célunk. Mindenkinek egyet kell érteni abban, hogy itt inkább finomra hangoljuk, fázisba hozzuk a különböző politikákat, és mindez az egyes felelősségvállalók együttműködésével valósulhat csak meg. azt is el tudom mondani, hogy a régiók bizottsága önmagában nem célként tűzi ki magát a többszintű kormányzást. Voltak hiányosságok a Mászristi szerződésben is. De nekem úgy tűnik, hogy nagy fontossággal bír ez az aspektus, az Európai Parlament is számos új kompetenciát kapott a döntéshozatalban, költségvetésben, a politika csinálásban, úgymond. Ezért nagyon fontos számomra, hogy az Európai Parlament is támogassa a régiók bizottságát a kezdeményezésében. Olyan kezdeményezések is történtek, melyekkel minket befolyásolni akartak, hogy álljunk el ettől a tervtől. De hát mi intézményes és intézményközi partner vagyunk tisztelünk és tiszteletben tartjuk a kibővített európai parlamenti kompetenciákat, a Lisszaboni szerződés, és ezt megerősíti, és élni is kell mindezzel. Öt perc van még két kérdésre, illetve két válaszra. Plaszak úr. já jsem velmi rád, že v souvislosti se vč... Elnök asszony. A az európai régió közülésének tegnapi hozzászólását követően ma eljött hozzánk eh, Van de Brande úr, és eh, szólt néhány szót a fehér könyvről. A jó kormányzás egyik alapelve a partnerség és az együttműködés. Az Euróbarométer felmérése azt mutatja, hogy a helyi és regionális politikusok élvezik a polgárok eh, bizalmát a legnagyobb mértékben. Ezek a képviselők azonban nagyon gyakran csak kevés ismerettel rendelkeznek az Európai Unióról, illetve arról, hogy az európai intézmények mit tehetnek a helyi önkormányzatok számára. Éppen ezért üdvözlöm az elképzelést, hogy a választott képviselők egyfajta Erasmus programját valósítsuk meg. Jean-Marie Bouquet kezdeményezte ezt az előző parlamenti ciklusban. Azt szeretném megkérdezni, hogy ön egy ilyen programot támogatna-e, illetve hogyan látja ennek megvalósítását? A parlament mindig azon vitatkozik, hogy a régiók bizottsága milyen feladatokat, milyen hatáskört lásson el. Ezzel kapcsolatosan különböző vélemények vannak. Szerintem a régiók bizottsága új szerepet kap a Lisszaboni szerződés hatályba lépésével. Az én fő szakbizottságom a belső piaci szakbizottság, és az a szakbizottság most egy irányelvtervezetet vizsgál, amely a magánvállalkozásokat másképp kezelni, mint az állami vállalatokat. A fizetési késedelmek esetében 5%-os késedelmi kamatot kellene felszámítani. És ezek a regionális, illetve helyi szint hatáskörébe tartoznának. Én olyan visszajelzéseket kaptam, és a különböző hatásvizsgálatokat megnézve, ami a szubszidiaritás érvényesülését illeti, illetve annak ellenőrzését. Itt esetleg nem vállalhatnának át bizonyos feladatokat, például az internet felhasználásával lehetőség lenne, hogy a régiók bizottsága megfelelő internetes hálózatot építenek ki a regionális, illetve helyi önkormányzatokkal. Ugyanis a Lisszaboni szerződés is előirányozza a helyi, illetve regionális önkormányzatok intenzívebb bevonását. Kérem, hogy a kollégák röviden fogalmazzanak. Kadenas, majd Cordes Lastra úr, és utána lezárom a vitát. Kazek úr. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Mindössze csak néhány észrevételt tennék, hogy emlékeztessek, hogy egy területi szerv, különböző területi szervezetekbe ütközünk országonként, ez nagyon eltérő. Ez egyszerűen tény, és az országok maguk döntenek arról, hogy mennyire akarnak decentralizáltak lenni. Vannak Európában országok, amelyek kevésbé, mások több, sokkal nagyobb mértékben decentralizáltak, például Franciaországban a régiók nem annyira decentralizáltak, mint Németországban vagy Bulgáriában. Tehát a decentralizáció szintje és a földrajzi eloszlás is változatos. Tehát nem lehet egy olyan regionális politikát elképzelni, amelyik ezt nem venné figyelembe. Tehát a diversitás figyelembe kell venni. És még hogyha mi valamennyien egyet is értünk valamiben, nem holnapra fogjuk elérni a régiók harmonizálását. Ez szerintem nagyon nehéz lenne. A másik, amit mondott kollégánk, hogy oda kell figyelni arra, hogy ne állítsuk szembe azt, ami, össze, ami közelít bennünket egymáshoz, tehát a nemzetek Európáját nem szabad összekeverni a régiók Európájával. Ez szerintem egy nagyon fontos különbség, ami persze nem jelenti az, hogy a régiók kérdését és érdekeit le kellene írni, vagy hogy a decentralizációt ne vennénk figyelembe, ami lehetővé teszi az európai alapoknak a jobb kihasználását. Tehát a 27-ek itten nemzetek Európája és nem régiók Európája. Egy perc Castro úrnak rövid leszek, mert tudom, hogy kevés az időnk. Először is szeretnék gratulálni a bizottság, a régió bizottságának és vezetőjének, és fontos kérdés a többszintű kormányzás. Én magam is szóltam erről, Lisszaboni stratégia és az ezt követő plat, nyomonkövetési platforma 2006 óta létezik. Itt a platform a legjelentősebb. Olvastuk a különböző jelentéseket a megvalósításról, amit a különböző országok készítettek. Januárra a bizottság ki fogja dolgozni a programot, és szeretném tudni, hogy hogyan látja a Lisszaboni stratégiát, és ezzel, szem, ez a stratégia esetében milyen követelései lesznek elsősorban a régió bizottságának. Shortly, as I understood that, uh, Nos, csak röviden, Vlaszak úr, Nyilvánvaló, hogy a jó kormányzás, a kormányzás az mindenképpen partnerségen alapul, a partnerség a kulcsa. 2001 óta van fehér könyvünk a jó kormányzásról, ez a bizottság anyaga, és nem mondanám azt, hogy ez furcsa, de egy kicsit feledésbe merült, a bizottságnak az akkori javaslattal. Tehát ez is valami olyan, amivel ugyancsak foglalkozunk kell, és amit újra kell élesztenünk és egyértelműen támogatom a helyi szintű választott képviselők számára megfogalmazott Erasmus programot. Csak úgy gondolom, hogy mi, mint Európai Parlament, nekünk kell a pénzt rendelkezésre bocsátni ahhoz, hogy ez kivitelezhető legyen, és hogyha ez felvetődik, én azonnal első partnerként fogom önöket ebben támogatni. Nem akarom visszapasszolni a labdát, de szerintem ez egy nagyon fontos gondolat, és egyébként különböző kiadványokról, szóval fehér könyv és egyebekről. Kifejezetten meg is említettük ezt a gondolatot, tehát ezt mi támogatjuk. Rüle asszony. Nyilvánvaló, hogy a kérdés az, hogy hogyan ne egyszerűen csak terjesszük a, az ötletet, hanem hogy legyen tényleg jobb a kormányzás. És nem akarok részletekbe menni, csak megemlíteném, hogy kialakítottuk, amit az úgynevezett szubszidiaritási hálózatot. Jelenleg 110 régió vesz ebben a hálózatban részt, és itt nem csak ötleteket cserélnek, hanem bizonyos új politikákat fel is kínálnak más tagállamoknak, illetve felhívják a figyelmet arra, hogy elkerüljék azokat a problémákat, amiket ön is említett a hozzászólásában. Ez az egyik lehetőség, és másokat pedig még esetleg találhatunk. Kadek úr, nyilvánvaló, hogy nagyon nagy a különbségtétel, a differenciálás én ha úgy veszük az intézményi architektúrát, akkor én egy globalizáció ellenes vagyok. Egy modell természetesen eh, lehet integráló, de ugyanakkor azt hiszem, hogy éppen ebben van az Európai Uniónak a lényege, hogy a diversitás útján érjük el az egységet, és az egységet pedig gazdagítja a diversitás, a sokszínűség és az egyik alapeleme a szerződéseknek, amit azt is mondja, hogy figyelembe kell venni azt, ahogy a decentralizáció és egyebek megvalósulnak. Apa nem igazán értek egyet, hogy vagy nemzetek Európája, vagy régiók Európája. Én magam is azt mondtam, hogy én nem támogatok egy alternatív Európát, de személyes véleményemet mondva nem egészen a nemzetek Európájáról van szó. Én nem akarok most itt vitát nyitni, tehát a federatív és a kormányközi kettő között nem lehet az Európai Unió, a politikai Európát kívánjuk megvalósítani, és ezt nem kell feltétlenül azonosítani a nemzetek vagy a régiók Európájával. Itt megint csak meg kell találni a kapcsolódási pontokat, és itt nem csak a mérlegelés a fontos, hanem az arányosság is, ami ugyancsak egy alapelem. E, e, elem. Cortez úr, ami a Lisszaboni stratégiát illeti, a bizottság megkért bennünket, hogy mondjuk el célkitűzéseinket, javaslatainkat, és fogalmazzuk meg megközelítésünket a következő stratégia vonatkozásában. Göteborgban beszéltünk ezekről a kérdésekről a svéd elnökséggel, és ezzel kapcsolatban lesz az ötödik területi párbeszéd január 8, 8-án, 18-án, és természetesen át fogom adni majd a megfelelő időben az anyagot. Úgy gondoljuk, hogy a jövőre nézve a Lisszaboni stratégia továbbra is fontos marad, csak egy dolgot azért emeljünk ki az elaprózás, a fragmentálás, az ágazatiság, a szinergia hiánya szerintem az egyik ö, gyenge pontja ö, a, a Lisszaboni szerződésnek, illetve ez volt. Nyilvánvaló, hogy nem lehet ö, elválasztani a dolgokat egymástól, már most is, ö, tehát haladunk, változnak a dolgok, ö, tehát a termelékeny társadalomtól a, elmozdultunk, a, az intelligens társadalom, a, az információs társadalom és egyebek irányába és vannak egyéb politikák is, tehát itt mindenképpen a nagyobb szinergiát kell elérni, és nem az zárt ajtók mögött, és összekapcsolódásokat kell keresni, globális stratégiát, és utána tudjuk elérni, amit szeretnénk. Ne felejtjék, a féle, félidős jelentésben azt már 2005-ben megkaptuk, és akkor már a holland elnökei felhívta figyelmünket arra, hogy nem fogjuk elérni a kívánt eredményt, mert nem a megfelelő módon járunk el. Tehát ez egyben a mi álláspontot képviselő dokumentumunk is. Elnök, köszönöm szépen a hozzászólást, és hogy lezárjuk a tanácskozásunknak ezt a részét, szeretném elmondani, hogy teljesen világos, hogy a ö, többszintű Európa az nem egy anekdóta, igenis bizonyítékok vannak arra, hogy Európa többszintű, nem szabad maradjunk, és akik azt gondolják, hogy Európa megengedheti magának, hogy a regionális és a helyi szintet kihagyják, azoknak kell meginokolniuk ezt, nem nekünk. Ami pedig az ágazati fragmentált, illetve a központosított Európa kérdését illeti, Szerintem egyszerűen gazdaságilag ö, ostobaság lenne, ö, politikailag pedig veszélyes. Köszönöm szépen, és ö, akkor majd találkozunk. Következik a hetes napi rendi pont, amire tegnap már nem jutott időnk, új fejlemények a közbeszerzésben címmel. A vélemény előadója Olgyi Vlaszak úr, úgyhogy megadom önnek a szót. a kász. Tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim! A közbeszerzés nem egy újdonság Európában. Biztos vagyok benne, hogy a civilizáció kezdete óta, amikor a városok kiépültek, a városfalak kiépültek, akkor nem a városok önmaguk végezték az épít, építkezési munkálatokat, hanem úgymond vállalkozók. Elérkezett az ideje annak, hogy ezt a folyamatot, a közbeszerzés folyamatát átgondoljuk. Négy javaslatom lenne, ami a jelentésemben is szerepel, és ezekhez várom majd a véleményeiket, elképzeléseiket. Az első terület, és gondolom ebben egyet tudunk érteni, az az, hogy Egyszerűsítenünk kell a közbeszerzési eljárásokat, elő kell segíteni az áttekinthetőséget az administratív eljárások kapcsán. Egyszerű eljárásokat kell alkalmaznunk az, eh, annak érdekében, hogy az administratív terheket eh, csökkentsük a pályázók érdekében. A második terület az európai alapok, illetve a közbeszerzések közötti kapcsolat. A kedvezményezettek nagyon gyakran eh, nem tudnak megbírkozni az administratív követelményekkel. Számos tanulmány született arra vonatkozóan, hogy önmagában az eljárás és az eh, administratív eh, lépések jelentik a legnagyobb kockázatot. Természetesen képzést tudunk kínálni a projektmenedzserek számára, szaktanácsadással tudunk szolgálni számukra, logisztikai programokat indíthatunk ezzel kapcsolatosan. A következő terület, amiről szólni szeretnék, a magán és az állami szektor közötti partnerség, tehát a PPP. Itt figyelembe kell vennünk a helyi önkormányzatok szerepét, illetve a magánszervezetek szerepét is, akik esetleg nem minden esetben ismerik kellőképpen a jogi kereteket. A cseh köztársaságban például számos problémát jelent a szennyvíz tisztítás, illetve a vízgazdálkodás. A következő terület a verseny alkalmazása. Tudjuk, hogy számos helyi és regionális önkormányzat saját szolgáltató szervezetekkel rendelkezik a közszolgáltatások területén, vagy a közlekedés területén. Tehát itt, amikor a pályázatokat kiírják, nyilvánvalóan a projekteket ők ítélik oda a nyertesnek. Végezetül pedig még annyit szeretnék elmondani, hogy az észszerűsítés, az egyszerűsítés mindenféleképpen üdvözlendő lenne a közbeszerzések területén, és ezt üdvözölnék a helyi és regionális önkormányzatok is. Köszönöm szépen, és várom az együttműködést. Elnök asszony, Szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy ez most csak az első eszmecsere. Januárban fogjuk majd a jelentést alaposabban megtárgyalni, amikor a szakbizottságunk ezt megkapja. Rüle asszony kér először szót. Én a belső piaci szakbizottság jelentéstevőjeként szólok most, és arról szeretnék szólni, hogy miért érdekes számunkra ez a saját kezdeményezésű jelentés. A közbeszerzések kapcsán igen sok panasz érkezik és 2007-ben az Európai Bíróság is nagyszámban döntött ilyen ügyekben. Nagyon fontos, hogy egyértelművé tegyük a jogi alapokat, és garantáljuk a jogbiztonságot. Itt a egyes önkormányzatok közötti együttműködés nagyon fontos. Például Hamburg ügyében döntett úgy a ö, bíróság úgy, hogyha nem kötnek megfelelő közszolgáltatási szerződéseket, és nem vonnak magántőkét be ezekbe a projektekbe, akkor esetleg ennek a jogi formái átalakulnak. Tehát az önkormányzatok közötti együttműködést az Európai Bíróság döntései, határozatai mindenféleképpen szorgalmazza. Ezen kívül meg kell említeni a magán és állami ágazat közötti partnerséget a közbeszerzések kapcsán. Számos bírósági határozott született a szolgáltatások területén is. Ezeket kéne összesíteni és megnézni, hogy milyen alapon járjunk el. Az Európai Bizottság 2010-ben az időközi felülvizsgálat kapcsán is foglalkozni fog a közbeszerzésekkel. Tehát egyértelműen a cél az áttekinthetőség és az egyszerűsítés, és ebben teljesen egyetértek a jelentés tevővel, És azt is meg kell vizsgálni, hogy milyen területeken döntött az Európai Bíróság, és ahol egyértelműen lépnünk kell. Számos területen eh, puha jog érvényesül, például az zöld beszerzések esetében. Itt is konszolidációra van szükség, és jobb koordinációra a bizottságon belül, a bizottság szolgálatai között, akik a zöld közbeszerzésekkel foglalkoznak. Jó lenne egy egységes eh, honlap, eh, ahol egyértelműen áttekinthetők a különböző kritériumok, az ökológiai követelmények, ezáltal is szolgálhatnánk a jogbiztonságot. A bizottság kézikönyve remélhetőleg hamarosan megszületik ezen a területen, és a társadalmi felelősség területén is nagyobb jogbiztonságot tudunk teremteni a közbeszerzések esetében, egyszerűsített eljárások mentén. Peter Simon. Simon elnök asszony, kedves kollégák, Rülle asszonyhoz kapcsolódóan. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ezt a jogbiztonságot azokban a szempontokban is megteremtsük, ami a mi szakbizottságunkat, szakbizottságunk területeit illeti. A költségvetési terv is itt segítséget nyújthat. Milyen problémák merülnek fel a strukturális alapok érvényesülése, megvalósítása kapcsán? Ezeket is meg kell vizsgálni, illetve hogy milyen következmények erednek ebből. Akár az ESZA, akár az regionális fejlesztési alap megvalósítása milyen problémákat vet fel. Ha megvizsgáljuk a számadatokat, 43 százaléka a projekteknek meghiúsul, vagy 46 százalékban adódnak problémák, és éppen ezért nagyon fontos, hogy amikor állami források is bevonásra kerülnek ezeknél a projekteknél, és itt most Rölle asszony által említeteket is támogatom, hogy talán nem tudatosak ezek a dolgok. Itt a bizonytalanságból fakadnak ezek a problémák. Tehát a strukturális alapok kapcsán konkrétan végig kéne gondolni, hogy milyen segítséget lehet nyújtani, milyen formában lehet a jogbiztonságot megteremteni az önkormányzatok számára, annak érdekében, hogy a jövőben az ilyen alapból támogatott projektek sikeresebben valósulhassanak meg. Elnök asszony, én is csatlakoznék az előttem szókhoz. A közbeszerzések területén rengeteg jogszabály érvényesül a legkülönfélébb szakpolitikai területeken kiegészítő jelleggel. Számos jogszabály átdolgozásra került, tehát nagyon fontos, hogy a verseny, a környezetvédelem, a szociális szempontok és az ifjúsági szempontok irányában fejlesszük tovább ezeket a jogszabályokat, tekintettel a jelenlegi puha jogszabályokra. Ugyanis rendkívül megnehezedett a közbeszerzések folyamata, Úgyhogy egész egyszerűen lehetetlen a rendelkezésre álló munkatársak vagy személyzet és kapacitások mellett 100%-ban megfelelni minden egyes közbeszerzési követelménynek a pályázók részéről. Tehát nemzeti és helyi szervezetek kapcsán egyszerűsíteni kéne az eljárásokat, úgy átalakítani az állami részvételt, hogy az megfeleljen az Európai Uniós jogszabályoknak. Ugyanis én meg vagyok győződve arról, hogy ezek a hibák nem tudatosak, nem szándékosak. Nagyon sokszor a tudatlanság vagy az információ hiány és az áttekinthetőség hiánya az, ami a problémát okozza. Tehát a cél nem az, hogy egy új jogszabályt alkossunk, hanem úgy szerkesszük át a jelenlegét, és úgy tegyük ezt áttekinthetővé, hogy egyszerűbb legyen a végrehajtás és a megvalósítás, és ez mindenféleképpen a mi szakbizottságunk érdeke. Köszönöm szépen, Görmanis. Would like to say two things. Uh, first thing, yeah, I, I would like to say two things. Köszönöm szépen. Két dolgot szeretnék mondani először is a pénzekről. Hogyha megvizsgáljuk az Európai Regionális Fejlesztési Alapot, a válság előtti időszakról, akkor a 2006-os időszakot tekintjük, és láthatjuk a városi urbanisztikai tevékenységet, tehát a különböző programokra különböző összegeket adunk, és a teljesítés általában az eredménye a fejlesztési alapoknak 80%-a, 82%-a megy, és 12-13, ami az egyéb területekre megy. Tehát az első dolog általánosnak tekinthető, és a Költségvetési Bizottság, amikor beszélünk ezekről a kérdésekről, akkor bizonyos fenntartásokat fogalmaznak meg. Az országok elsősorban városi urbanisztikai tevékenységekre kérnek pénzt, de e, nem használják utána fel, illetve nem. Miért kell ezt így elemezni? Egyelőre nincsen igazi elemzés ezekről. A második dolog nagyon konkrét, beszélünk egy adott tevékenységről, a városok fel, próbálnak felhasználni pénzeket azért, hogy energiahatékonyabbak legyenek. Rengeteg program van, amivel pénzt akarnak szerezni, és eh, mondjuk jobban szigetelt lakásokat, energiahatékonyabb épületeket akarnak létrehozni, hogy kevesebbet kelljen költeni majd a jövőben a fűtésre. De ez a program ugyanakkor mégsem működik, egyszerűen azért, mert a kisközösségek, vagy azok, amelyek a háznak a tulajdonosai, vagy nagy épületekben, ahol mit tudom, 50 vagy 100 lakás van, nekik is kell társfinanszírozást biztosítani. Na most, amikor a hatékony, amikor a bankok nem adnak hitelt, akkor ö, nem szívesen vesznek fel az emberek ugyanakkor ö, ö, biztosítéként, hogy elzálogott a lakásra. És akkor nincs meg az a társfinanszírozási pénz, tehát a program áll. Tehát a ö, városoknak valami egyéb területre kell átmenniük, és meg kell nézni, hogy lehet, hogy ezt a pénzt mondjuk kórházakra vagy iskolákra tudnák inkább fordítani, de nem igazán könnyű a helyzet. Ha megnézzük, akkor a pénzt gyakorlatilag ugye azért adták, hogy a magánlakások, lakóépületekre használják fel. A tapasztalat azt mutatja, hogy rugalmasabb eljárásra van szükség, mert Szerintem nincs nagy különbség egy iskola vagy egy magánháznak a szigetelése között, tehát ahhoz, hogy hatékony legyen, az lenne az ideális, hogyha minden épület megfelelően szigetelt lenne. Nem tudom, hogy ezeket a kérdéseket már elmondták, hogy ezek jogi okai vannak-e, hogy nem igazán létezik -e egyes országokban ez a kapcsolat a társ és magánszektor között, hogy a társfinanszírozás sincs, de ezzel a programok, ezek városi célokat szolgálnak. Tehát a fő probléma az az, hogy ez a program még úgy sem működik, ahogy kellene, sőt, annál sokkal rosszabban működik. Ezért kértük a szakbizottságot, hogy végezzenek el egy elemzést. Ennek semmi köze nincsen egyébként a válsághoz, mert már a válság előtt is ugyanilyen ö, mutatók voltak, tehát nem lehet mindent a válságra tolni. Tehát fontos lenne ugyanolyan irányba menjünk, mint korábban, és már a városi tevékenységekre is felhasználtunk bizonyos összegeket, ahogy ezt a jelentéskészítő is elmondta. A további abban is ez fontos. Olbricht úr. Ennek nem sok köze van a közbeszerzéshez, ezt meg kell, hogy mondjam, mert vannak a városi problémák, és ez az egyik leghatékonyabb elem egyébként Európában, tehát előfordulhatnak ilyenek időről időre. Ami azonban a közbeszerzéseket illeti, nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a költségvetés ellenőrzése során, amikor beszéltünk a ö, számvevőszékkel, kiderült, hogy a legfontosabb, legnagyobb problémák éppen a közbeszerzés miatt vannak. Nagyon sokan nem értünk egyet a számevőszék következtetéseivel, viszont a problémák akkor is léteznek. És örömmel hallom, hogy itt valaki éppen említette, hogy először is meg kell nézni, hogy mik az Európai Bírósági döntések ezekkel kapcsolatban, mert valós probléma van az, hogy jogosultság, a magán, illetve az állami szektornak már a tervezési fázisban kell befektetnie, aztán tovább kell menni, és megvannak a különböző lépcsők. Ezt mind valamennyien tudjuk, hogy ez mennyire bonyolult és nehéz. Van egy másik probléma is, hogy harmonizálni kell mindent a közbeszerzési területen és meg kell követelni valamennyi szinten, hogy ugyanazok a szabályok legyenek alkalmazandók minden egyes részletkérdésre. Vagy azt mondjuk, hogy egy bizonyos szinten meghúzzuk a vonalat, és azt mondjuk, hogy innentől a nemzeti törvény fogja eldönteni, hogy hogyan kell eljárni. Jelenleg az a probléma, hogy ellentmondás van az európai közbeszerzési és a nemzeti közbeszerzési törvények között és amikor legközelebb jön ugye a számveszik, akkor azt mondja, hogy ez a hiba, kinek a hibája. És akkor vannak félreértések és véleménykülönbségek a két fél között. Ezért javasolnám a raportőrnek, hogy azt kellene ö, megnézni nagyon gondosan a számvevőszéki jelentést, és el kell dönteni, hogy azt akarjuk-e, hogy minden egyes részlet, mondjuk az, hogy e a irodában egy tollat hogy lehet megvásárolni, azt is a közbeszerzésre szabályok szerint csináljuk, hogy azt mondjuk, hogy ettől a szintől mindenki úgy csinálja, hogy akarja, mert ez az ő saját felelőssége. Tehát először is elemezzük a számövőszéki következtetéseket, és utána pedig hozzuk meg, hogy mit akarunk, mert ha nem így teszünk, akkor csak egy nagy káosz lesz, és nem tudunk előrébb lépni. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen, Sankai. Uh, thank you very much. Think, uh... Köszönöm szépen. Hogy Vászak úr elmondott néhány nagyon fontos dolgot, ami szerintem valamennyien szeretnénk a közbeszerzéseknek az egyszerűsítését, a bizonytalanság kizárását, és ugyanakkor a verseny nagyon fontos. Nagyon sok helyi testületek megvannak a saját beszerzési eljárásai, módszerei, és csak a közelmúltban találkoztam olyan szerződő féllel, aki azt mondta, hogy 5 millióval kevesebbe került volna a, a nélkül, mert biztosítások és egyebek is megnevelik a költségeket. Tehát bizonyítéka van annak, hogy, hogy egyes országokban talán jobban, más országokban kevésbé, de felhajtják ezek a költségeket. Mit lehetne ezzel tenni? Köszönöm, elnök asszony. Nagyon sokat hallottunk eh, arról, hogy a regiók eh, mennyire elfogadottak az előző vitában. Ez előző hozzászólók is eh, említették már, hogy mennyire fontos, hogy a közösségek biztosítsák a közszolgáltatásokat. A polgárok életminőségét, hiszen ez alapvetően meghatározza, és ezeket az eljárásokat egyszerűsíteni kell. Nyilvánvalóan tovább kell fejleszteni ezeket az eljárásokat, jobban kell tenni ezeket a dolgokat, mint eddig tettük az életminőség javítása érdekében a különböző közszolgáltatások területén, vízellátás és hasonlók nem egyértelműek a jogszabályok, és ez megnehezíti a munkát, illetve pénzügyi nehézségeket is eredményeznek. És az önkormányzatok életetől meg nehezül. Tehát egyfajta alapelveket tartalmazó katalógust kellene összeállítani, és ezt kellene talán megvitatnunk, annak érdekében, hogy a megfelelő irányban tudjunk előrelépni. Egy példát engedjenek meg. Én a közösségi politikát, vagy az, önkormányzati politikát említeném, ahol is a leg olcsóbb ajánlatot kell kiválasztani, de a legolcsóbb nem biztos mindig, hogy a legjobb, tehát nagyon körültekintően kell eljárni ezeken a területeken. Ami az eljárást illeti, nagyon nehéz megfelelően el felkészülni egy ülésre, amikor nem áll rendelkezésre dokumentum. Tegnap délután még online nem találtam anyagokat ehhez a napirendi ponthoz, tehát én azt kérem, hogy legközelebb időben kaphassunk anyagokat. It is no more, uh... Úgy látom, hogy más nem kéri a szót még egy dolgot szeretnék elmondani. Úgy gondolom, hogy ez egy rendkívül fontos vélemény a Regi Bizottság szempontjából. Nagyra értékelném, hogyha mindazok a kollégák, akik itt hozzászóltak és alapvető kérdéseket feszegettek, hogy a közbeszerzés be tudja tölteni szerepét, és megfelelő politika, e, Lászak úr, ezeket a az észrevételeket is össze tudnád gyűjteni. Tehát fontos lenne hangsúlyozni, amit itt néhányan elmondtak, hogy a közbeszerzés esetében az európai kohéziós politika fizeti meg azt a politikai árat, amit nem kellene, hogy megfizessen. A legtöbb esetben ugyanis a közbeszerzési szabályokat megsérték, akkor a következőképpen néz ki. Ugye a bizottságnak vagy a számvevőszéknek a könyvvizsgálói megnézik, és a különböző kohéziós politikai projekteket ellenőrzik, az irányelveket, illetve a nemzeti rendszerek nem biztos, hogy megfelelően működnek, és ez mindig csak akkor derül ki, amikor a kohéziós politikai projekteket ellenőrzik. Tehát valakinek kellene magát a az átültetést is ellenőriznie, mert most egyelőre ez a politika, eznek nem az a célja, hogy ez legyen a, az ellenőrző politika, amelyik nézi. De hát itt igenis vannak a közbeszerzésnél hibák, de ez nagyon sokszor azzal függ össze, hogy a tagállamokban hogyan működik a közbeszerzés. Tehát talán azt kellene kérnünk, hogy az Európai Bizottságban de legyen egy változás a belső piac felügyelete területén, és gondoskodjanak arról, hogy a jogszabályok átültetésre kerüljenek, és méghozzá megfelelően, lévén, hogy a közbeszerzések a, a költségvetés 60-70%-át teszik ki. Ez egy nagyon fontos dolog, mert egyébként a politikai ára az ügynek túl magas. Hogyha nincsenek további ö, észrevételek, akkor várjuk Vlaszak úrnak a januárban a jelentését. Elnézést, mert meg kellett volna kérdezem, hogy szeretnél még ehhez hozzászólni, igen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is teljesen egyetértek azokkal, ami, azzal, mindazzal, amit ön elmondott, és nagyon tetszik az a folyamat, hogy átadása kerül a felelősség a helyi szintre, mert a helyi szinten tudják leginkább az emberek, hogy hogyan lehetne jól felhasználni a, a pénzt. Ö, ott tudják, hogy a célt sikerült elérni, és így tovább és az, hogy most kék vagy piros tollat vegyenek el, azt is csak helyi szinten tudják eldönteni. Tehát ez egy fontos, köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Akkor térjünk rá a napirend harmadik pontjára, ami az én közleményeimet illeti. A politikai koordinátor ülésre vonatkozik, amit tegnap tartottunk. Szeretném tájékoztatni önöket a koordinátori döntésekről volt egy jogalkotási vélemény a csatlakozás előtti támogatásokkal kapcsolatban, ezt a néppárti frakció kapta meg, és várjuk azt a, a személynek a nevét, aki majd ezt a véleményt elkészíti. Aztán volt egy vitánk a meghallgatásokkal kapcsolatban, a meghallgatás januárban a 11. ével kezdődő héten lesz, Jobban szeretük volna a hét vége felé, de még nem került el döntésre, hogy végül is mikor lesznek, és még egy volt, koordinátorok támogatták azt az ötletet, hogy a meghallgatások előtt még legyen egy plusz koordinátori ülés. Ezt is megpróbáljuk majd megoldani. Majd pedig beszéltünk a tanulmányokról, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfelelően tudjunk működni és dolgozni a jövőbeni politikákkal kapcsolatban. Öt tanulmányban állapodtunk meg, tegnap a listát meg fogják kapni, illetve megállapodtunk abban is, hogy amikor megnézzük ezeket a tanulmányokat, akkor fontos, hogy azt is tudjuk, hogy milyen pénzanyagi lehetőségek vannak a további tanulmányokra, majd februárban erre valószínűleg vissza tudunk térni. Megállapodtunk abban is, hogy ki fogok küldeni egy levelet a parlament elnökének a bizottság valamennyi tagjának nevében. Aztán a következő találkozót a nemzeti parlamentekkel ugyancsak megvitattuk az új kollégák érdekében. Ez februárban lesz és vitát folytattunk a jövőbeni kohéziós politikáról. Az azt követő ülés pedig júliusra javasoljuk kohéziós politika megvittatását az új szerződés értelmében, ami azt jelenti, hogy az összes témát kontextusba tudjuk helyezni. Megegyeztünk abban is, hogy tartunk egy rendkívüli bizottsági ülést a nyitott, nyitott napok keretében októberben, mert 2010-ben a nyílt napok nem természetesen fognak egybeesni a regi bizottság üléseivel, tehát ezért lesz egy plusz rendkívüli ülése a reginek október 4-én. Ez ahhoz szükséges, hogy megfelelően tudjuk majd azt a rendezvényt lefolytatni. A koordinátorok azt is támogatták, hogy Svensson úrnak a levelére reagáljunk pozitívan, és a mi bizottságunk is legyen felelős a ö, nemek közötti egyenlőség kérdései vonatkozásában, és meg is van ehhez a felelősünk. Szeretnénk, hogyha visszaállításra kerülne az úgynevezett follower, tehát akik a nyomonkövetést végzik. Ez azt jelenti, hogy egy-egy téma, amit a mi fontosnak tartunk, de ugyanakkor nem veszünk benne közvetlenül rész, részt, erre legyen egy-egy ilyen témafelelős, aki nyomon követi ezeket a témákat. Például a néppárt készen áll arra, hogy a határon átnyúló együttműködési programok figyelemmel kísérését, monitorozását végezze. És végezetül van még egy konferencia, amit nagyon fontosnak tartottam, ahol múlt kedden voltam a Regi Bizottság nevében. Ez egy olyan konferencia volt, ami a kohéziós politika értékelésével foglalkozik. Egy folyamatos tevékenység, mert egy hónappal ezelőtt volt az Európai Bizottság bemutatta a 2000-2006-os politikák értékelését, és vitát folytattunk szakértőkkel és a tagállami képviselőkkel. 500 fő volt Varsóban ezen a konferencián, hogy a kohéziós politikák értékeléséről tárgyaljunk. Én ott a részletem a záróülésen is, egy beszédet is mondtam, és az volt, hogy a az értékelési vita az mindig csak a szakértők és a bizottság szintjén folyik. Most már kezdenek minket is bevonni, de nincsen meg a megfelelő politikai fórum ezeknek a megvitatására. Tehát nagyon pozitív az, hogy a értékelésre kerülnek a projektek, ez a projekt szempontjából és a eljárás szempontjából is nagyon jó de nincsen megfelelő politika forma ehhez. Tehát egyben egyet, megegyeztünk abban, hogy a Regi Szakbizottság és az Európai Parlament lehetne az a fórum, ahol belefolyhatnánk egy kicsit jobban mértékben, nem csak az eredmények megvitatásában, hanem megoszthatnánk egymással az információkat, és előre, előre vihetnénk az kohéziós politika értékelésének gondolatait. Alapvetően ezekről van szó, és hogyha megengedik, akkor a vita eredményeként Klaus Klippurral beszéltünk a politikákról, és Luke Vandenbrandnal is arra ösztönözném önöket, hogy legyenek aktívabbak a plenáris üléseken, a spontán felszólalások során van lehetőségük arra, hogy a többszintű kormányzás elemeit felvessék, amiket fontosnak tartunk más politikáknál és más viták szempontjából is. És egy, foglalkozunk egy kicsit többet azon témákkal, amelyek fontosak. Tehát ahogy önök is elmondták, nagyon gyakran, eh, lát, eh, ügyelnünk kell arra, hogy a politikánknak legyen területi dimenziója, és a többszintű kormányzás része legyen. De ezt nem tudjuk megtenni akkor, hogyha csak egymás között eh, vitatkozunk ebben a teremben, hanem aktívabban kell ezt másot is képviselni. Ezért kérem, hogy nézzék meg azt is, hogy más szakbizottsági kollégákkal mennyire tudnak ezekben a témákban együttműködni. Ez nagyon fontos sok egyéb fontos kérdés között. Akkor elnézést, még itt ki van szólni. Nagyon szépen köszönöm. Egy apró megjegyzésem lenne az utolsó mondatához, elnök asszony. Említést tett ugyanis a szakbizottságunk tevékenységéről. Én azt gondolom, hogy most már persze a plenárisra készülünk és arra figyelünk, de azért szóbeli kérdéseket is feltehetünk a plenárison. A napi renden szerepelnek ezek a szóbeli kérdések, és világos az is, hogy itt nem arról van szó, hogy csak vitázzunk, hanem arról, hogy a jövőt építő kohéziós politikát eh, célozzuk meg szinergiákat hozzunk létre más politikákkal együtt. Ezeket a kérdéseket fel lehet tenni, és nagyon örülök annak, hogy a napi renden szerepel ez a lehetőség, mármint a decemberi plenárisnak a rendjén egy vitát szervezünk majd erről a kérdésről. Tegnap tudtam meg ezt, el is olvastam, a jelenlegi biztos szövegét ezzel kapcsolatban, és a válasz is ebből fog majd fakadni, úgyhogy egyfajta irányadó dokumentumról van szó, amely jó alapja lehet majd a vitának, és a, biztosan megkezdhetjük majd a vitát a decemberi plenárison ennek alapján. Azt gondolom, hogy hatékony lesz ez az eszmecsere, és valahol az eddig felsorolt szöv, témáknak a folytatása lesz ez. Egyébként el kellene azt is, azon is el kellene gondolkodnunk, hogy hogyan lehetne a közbeszerzéseket felvetni, mint témát a szakbizottságunk kezdeményezésre a plenárison. Köszönöm. Köszönöm szépen. Röviden reagálnék erre. A jelenlegi biztos, akit majd egy új biztos fog felváltani, a tervek szerint, a korábbi tervek szerint elkészítette az orientációs dokumentum egyfajta előzetes változatát a stratégiára vonatkozóan. Áprilisban került ez beterjesztése, de ez nem egy hivatalos bizottsági anyag. Tulajdonképpen ez az egyetlen egy mód, módja annak, hogy a biztos valamit szóljon a jövőről. Tehát ez nem egy hivatalos anyag. Majd a titkársággal felveszem a kapcsolatot, hogy ezt osszák ki, illetve adják át önöknek is. Minden esetre ez egy olyan anyag, amit hivatalosan nem lehet nyilvánosságra hozni. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy a tegnapi a tegnap szóba kerülő jelentésekkel vagy tanulmányokkal mi történik. A Költségvetési Bizottság részéről tehát például tanulmányoznunk kell azt, hogy a 2000, 2006 között hogyan kerültek az alapok felhasználásra, illetve tanulmányoznunk kell a 2007-2013-as időszakot is. Tehát ezzel, erre vonatkozóan a bizottságtól is várunk válaszokat. Számomra teljesen világos, és különböző bizottsági üléseken már hallottam, hogy igen komoly nyomás nyilvánul meg a képviselők részéről arra vonatkozóan, hogy megvizsgáljuk, hogyan lehet további forrásokat biztosítani, ha nem is előfinanszírozás keretében. A regionális szakbizottság megvizsgálhatná, hogy a helyzet miért ennyire eltérő tagállamonként. A programokon múlik ez, vagy esetleg azért, mert bizonyos programok nem működnek. Nagyon gyakran négyszeres különbségek is mutatkoznak. És itt nem feltétlenül az európai bürokrácia az oka mindennek. Ugyanis nem tudom, hogy az, ugyanaz az európai bürokrácia miért tesz lehetővé ötszörösen jobb teljesítést egy tagállamban, és ötször rosszabbat egy másikban. Tehát állandóan arra szólítanak fel minket, hogy gyakoroljunk nyomást, de végül is nincs semmi kézzelfogható eredménye. A Költségvetési Bizottságon belül mi a számokat vizsgáljuk természetesen. Én olvastam a az illetékes főigazgatóság tanulmányait, ezek nagyon jók, de semmit nem szólnak a negatívumokról. Pedig ez lenne a legfontosabb tanulmány, mert egyébként meghatározunk egy irányt, olyan irányban haladunk, ami nem veszi figyelembe a valóságot. Elnök mondja, igen, ezt a vitát most nem tudjuk megnyitni, megkezdeni. Hogyha ilyen tanulmányt kezdeményezne, akkor kérem a koordinátorával vegye fel a kapcsolatot. A félreértés elkerül a véget. Én január végén a biztost meg fogom hívni, hogy számoljon be a költségvetés teljesüléséről erre az évre vonatkozóan, illetve a 2000-2006-os időszakra vonatkozóan. Köszönöm, akkor most a 9-es napi rendi pont következik. Ez egy ideglenes jelentés tervezet. Madere és az Azori szigetek autonóm régióba behozott egyes ipari termékekre a közös vámterfi alapján alkalmazott autonóm vámtételek ideglenes felfüggesztésére. Sera úr kap szót. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, két apró megjegyzést engedjenek meg. Utalt már az elnök asszony is erre. Először is egy módosító javaslatot szeretnék ezzel a szöveggel kapcsolatban benyújtani. Technikai jellegű, tisztán technikai jellegű ez a módosító indítványom kifejezetten csak az alapanyagokról, alkatrészekről és végtermékekről szól. Itt a 2.2-es pontban szerepel ez a rész. Célom az a módosítommal, hogy a, az, a vám kódexben szereplő kódokat is illetszük be ide ebbe a nyersanyag összetevők és késztermékek részbe. Tehát egyfajta vám kódokkal szeretném kielég, kiegészíteni ezt a szöveget. Második megjegyzésem pedig az lenne, hogy az Azori szigetekből származó kollégám is utalt már erre, hogy ebben a módosító javaslatban semmilyen hátrányos elem nincs az egyszerűsített eljárással kapcsolatban a 46.2-es lehetővé teszi a módosító indítvány beterjesztését, viszont ezen módosítókat a többi kollégával is el kell fogadtatni a normál eljárás keretében. Magának a javaslatnak az elfogadását ez nem hátráltatja. Köszönöm szépen. Tehát akkor a 46.1-ről a 46.2-re történő átérést szeretném önökkel elfogadtatni, illetve jóvá hagyatni. A módosításokat most majd megküldöm a szakbizottság tagjainak. 21 nap áll rendelkezésre, hogy ezt megvizsgálják. Amennyiben nincsenek hozzászólások, akkor lezárnám ezt a jelentést, és elfogadottnak nyilvánítom. Ha nincsen további hozzászólás, illetve dehogy is nem, Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem, nem vagyok árnyék jelentéstevő, de minden esetre felkértek, hogy egy dolgot egyértelművé tegyek a frakció nevében az elhangzott javaslatot mi is támogatnánk. Köszönöm szépen, hogy az elnök asszony az árnyékjelentéstevők is teljes mértékben támogatták ezt. Akkor rátérhetünk a tízes napi rendi pontra. Erminia Mazzoni úr itt van. akkor, illetve asszony itt van, akkor megadom a szót. Kérem, vezesse be. Lár. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Egy olyan véleménytervezetről van szó, amelyet már előterjesztettem, az éves 2008-as jelentéséről van szó, magának a közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről, csalás elleni küzdelem 2008-as év, évi jelentés. Három kritikus pontra világítunk rá javaslatunkban, és bizonyos javaslatokat is előterjesztünk 2008-ban, úgy tűnik, hogy még egyszer, mint már a múltban is, növekedett a szabálytalanságok száma, aránya egy adat azonban pozitív, a pénzügyi vonzata viszont csökken most már ezen szabálytalanságoknak. Ez főleg a strukturális alapokra vonatkozik, és az erfára észára. Azt gondolom, hogy az ERFA és az ÉSZA a legfontosabb szabálytalanságokat mutatják. Ez az első nagy aspektus, amire rámutatunk javaslatunkban. Második elem megint csak a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos számbevőszéki jelentés olvasatát jelenti. Itt 11 százalékos hiány, hiba arány mutatkozik a visszatérítések esetében. Azt is láthatjuk, hogy 18 százalékában az az eseteknek előfordult az is, hogy több mint két évet meghaladó késlekedés történt a jelentéstételek terén amikor a szabálytalanságok megtörténtek. Hát ezek az adatok, a tényszerű, számszerű adatok. Ebben a kontextusban azt kell mondanunk, hogy olybá vehetjük, hogy valamilyen szinten pozitív, hogy egyre több szabálytalanságról történik jelentés. Ez azt mutatja, hogy a hatóságok megfelelő hatósági szerepet játszanak az ellenőrzés terén. A hatóságok ellátják feladatokat, de súlyos szabálytalanságok esetében a, a helyzet megoldása még nem igazán biztonságos. Egy másik pozitív elem az, hogy valahol beindul végre az új 2007-2013-as strukturális alapok alkalmazására, végrehajtására vonatkozó rendelet megvalósítása bizonyos lépések történtek már, és azt kívánjuk, hogy ez a pozitív trend megerősödjön a következő években természetes az is, hogy ebben a véleménytervezetben bizonyos javaslatokat is előterjesztek. Például szeretném, hogyha a bizottság számára, a Költségvetési Szakbizottság számára nagyobb hatáskört biztosítanánk a, a bizottság 2008. december 16-ai közleményével kapcsolatban, hiszen itt most már az elfogadható hiba kockázat fogalmának egységes értelmezése történik meg, és valahol objektívebbeknek kell lennünk az elfogadható hiba kockázat küszöbértékének meghatározásában. Az is fontos, hogy felléphessünk a tagállamok szintjén, valamint a közösségi intézmények szintjén is, és kihangsúlyozunk, meghatározhassuk, hogy az ellenőrzési eljárások megfelelően valósuljanak meg. Ennek az a célja, hogy hosszú távon homogénné tegyük a rendszert, egységesé tegyük, melynek célja az lenne, hogy az adatbeszerzési, adatbegyűjtési határidők minél rövidebbek legyenek. Utolsó javaslatom pedig azt célozza meg, hogy ügyeljünk mindenképpen arra, hogy jobban határozzuk meg a szabálytalanságok és esetleges csalások fogalmát. Ugyanis egyelőre még bizonytalanságról beszélhetünk ezen fogalmak esetében, és ez a bizonytalanság mindenképpen uh, negatív elemekhez vezet. Köszönöm. The... Szeretnék emlékeztetni mindenkit. Január 25-26-án fogunk szavazni. A módosítók benyújtása pedig december 10-e, tehát egy héten belül. Olpris úr, tegnap folytattunk vitát a Költségvetés Ellenőrzési Bizottságon belül a csalások, a hibák és a szabálytalanságok közötti kapcsolatról. Egyértelművé vált, egyértelműen elhangzott, hogy nem zárhatjuk ki azt a helyzetet, hogy néhány hiba esetleg csaláshoz kapcsolódik. Ugyanakkor viszont nincs közvetlen kapcsolat, és a számvevőszéki jelentés azt egyértelműen kimondja, hogy 11 százalék csaláshoz kapcsolódna. Tehát a következő kérdésem a jelentéstevőhöz. Először is tegyünk különbséget a hibák, a csalás és a szabálytalanság között. Ezek lehet, hogy összekapcsolódnak, de nem feltétlenül. Amikor csalásról beszélünk, az egyik parlamenti képviselő egyértelműen kimondta, hogy ha csalásról van szó, akkor először is az Olaf tevékenységét kell megerősítenünk. Itt egyébként említése sem kerül az Olaf, tehát ez az Olafot illeti, és nem a számvevőszék illetékességébe tartozik. Vagy pedig a szabálytalanságokról beszélünk. Ha vannak szabálytalanságok vagy hibák, akkor azok esetleg megteremthetik a csalás, a visszaélés feltételeit. De meg kéne említenünk az Olafot. Az egyik képviselő azt mondta, hogy ilyenkor a rendőrséghez kell fordulni. Ez a rendőrség és az Olaf ügye, nem pedig a számvevőszék ügye akkor már. Tehát mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ez ügyben a szabályok teljesen egyértelműek legyenek, és hangsúlyozni kell, azt, hogy a hibák és a szabálytalanságok eredményezhetnek csalást. És ha csalást állapítunk meg, akkor az Olafot be kell vonni. Ez egyébként a szokványos eljárás. Ha a közösség pénzügyi érdekeinek védelméről beszélünk, akkor felmerül a kérdés, hogy a csalás szervezette vagy sem. Valóban felmerül-e vagy sem, az OLAF megfelelően jár -e el vagy sem, megfelelő jelentés születik-e az ilyen ügyekről. A strukturális alapokkal az egyik fő probléma a tagállamokban, hogy az eljárások helyükön vannak, nincsenek hibák, nincsenek szabálytalanságok, de csalás van. Minden rendben lévőnek látszik, ugyanakkor viszont bizonyos emberek börtönbe kerülnek. Tehát nem kéne a két dolgot összekeverni. Az én véleményem az, hogy egyértelmű különbséget kell tenni a szabálytalanság, a csalás és a hiba között. Lehet néhány szabálytalanság csalást eredményez, Tehát meg kell adni az Olafnak minden lehetőséget arra, hogy minél gyorsabban fel tudjon lépni. Ha ugyanis későn reagál, akkor ez további problémát, hibát szülhet. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, όταν μιλούμε για απάτη είναι σαφές ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Amikor csalásra beszélünk, teljesen világos, hogy óvatosan és szigorúan kell eljárnunk, de ugyanakkor igazságosnak is kell lennünk azokkal szemben, akik megfelelően dolgoznak. Mint önök is tudják, az éves jelentése a számvevőszéknek kimutatta, a 2008-as költségvetési évre vonatkozóan azokat az adatokat javaslatokat, amik eh, már megvannak. Eh, és azt látjuk, hogy a kohéziós eh, terület az, ahol a legnagyobb a hiba arány. A vélemény készítője a harmadik javaslatában azt mondja, hogy a visszafizetési százalék vagy arány, 11 százalék az administratív, nagyon bonyolult administratív eljárások miatt került rá sor. Ugyanakkor azt is mondja a számvevőszék, hogy az elkövetett hibáknak egy jelentős része adódhat abból, hogy nem, hogy jogosultság hiánya van. És ezek olyan programok vagy olyan kedvezményezettek, amelyek nem felelnek meg az alapok odaítélését szabályozó elveknek. A súlyos hibák is tapasztalhatóak a szabályok betartása területén, olyan költségek elszámolása, amelyek nem elszámolhatóak. Tehát ezeket is látni kell nem szabad úgy tekinteni, hogy minden szabály bonyolult és nehézkes. Egyesek esetében ezek a kockázatos területek, mint például a közbeszerzési szabályok megsértése, nem lenne szabad, hogy a bizottság csak az auditálási munkával foglalkozzon, hanem valamilyen módon megelőző útmutatást is kellene, hogy adjon a tagállamoknak, illetve a regionális és helyi hatóságoknak. Azért, hogy megfelelően tudják alkalmazni a szabályokat. Másik megfogalmazása a bizottság esetében, hogyha nagyon sok projekt, három tagállamban vannak azok a legtöbb Úgyhogy szeretném, hogyha megmondaná a bizottság, hogy mely tagállamokról van konkrétan szó. Tehát pontosan szeretném, hogyha a bizottság megmondaná, hogy melyek ezek az országok, mik az okai ezeknek a problémáknak, és azt is szeretném tudni, hogy a korrekciós intézkedéseket meghozták-e. Még egy válasz ugyancsak a számövőszék észrevételeire megtudjuk, hogy a regionális politika és foglalkoztatási igazgatóság, a szociális ügyek és esélyegyenlőség igazgatóság nyilvánosságra hozták a tanulmányukat arról, hogy hogyan működnek az irányítási és ellenőrzési rendszerek, gazdálkodási és ellenőrzési rendszerek. 545 operatív programot vizsgáltak, és megállapították, hogy úgy, mint 2007-ben, 2028-ban mindössze 31%-uk ezeknek a programoknak működik megfelelően, kielégítő módon. Tehát itt azért még van mit javítani, ez nyilvánvaló. És végezetül még egy elem, amit ki kell emelni, és amiről tárgyalunk, ez pedig a tagállamok gyakorlata, mely szerint a bizottság által elutasított költségeket más, ugyancsak nem elfogadható költségekkel próbálnak helyettesíteni. Tehát azért itten komoly kérdőjelek vetődnek fel. Szeretném azt is, hogyha a bizottság megmondaná, hogy a szabálytalan költségek közül milyen arányban kerültek ezek elutasításra, a 2000-2006-os időszakra vonatkozóan. Tehát ezek azok az információk, amiket mindenképpen szeretnék megtudni, mert szerintem ezek elengedhetetlenül fontosak ahhoz, hogy a megfelelő véleményt el tudjuk készíteni. Köszönöm. Kálembach asszony. Frau Vorsitzende, Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony nagyon figyeltem arra, amit Tramopoulos úr mondott. Én szeretném elmondani, hogy valóban ez a dokumentum egy egész sor olyan témát vesz, vet fel, amely továbbra is élő. A bizottságnak kell garantálnia a megfelelő keretek hit összegek megfelelő felhasználását. Nagy, tudjuk azt is, hogy nagyon oda kell figyelnünk a szóhasználatra és a különböző fogalmaknak van különböző jogi tartalma is, amikor ezeket használjuk, és ezért nagyon fontos, hogy a jogi hatás is ennek megfelelően különböző legyen. Az egyik ugye a csalás, ott kell figyelnünk a jó végrehajtásra. Azonban, amikor ezeket az ellenőrzéseket végezzük, akkor azt tapasztaljuk, hogy nagyon sok szabálytalanság van. És a nagyon sok szabálytalanság vagy hiba nak egy jó részéről kiderül, hogy az gyakorlatilag csalás. Ez nagyon világos, hogy ezek a különböző fogalmak. Mácóni asszony is említette, hogy hogyan, véleménye szerint hogyan lehet ezt megoldani. És a másik része, hogy beszélni kellene az ellenőrzési rendszerekről. Nem igazán reális a dolog, de mégiscsak ez kellene, hogy legyen a célunk nulla tolerancia. Semmiféle csalásnak nem lenne szabad, hogy legyen. A szabálytalanságok vagy hibák azt jelentik, hogy az ellenőrzési rendszer fokozottabban és jobban kell működtetni. Tehát köszönöm szépen Mancsoni asszonynak. Nagyjából egyetértek önnel, azonban a vitán beszéltünk arról, hogy megfelelő kategóriákat kell létrehozni a szabálytalanságokon belül is és egy, egy pontosabb megfogalmazás, definíció lenne szükséges. Tehát, hogy a tagállamok jobban tudják teljesíteni a szabályokat, mert az el, és fontos lenne ez az is, hogy a szabályok legyenek egyértelműek és világosabbak. És végezetül szeretném elmondani, hogy igenis harmonizálni kell az értesítési rendszereket. És szerintem ezen tovább kell dolgoznunk, hogy összehasonlíthatóak legyenek az adatok. Markus Piper úr következik. Vorsitzende, um, wir können jetzt... Nagyon szépen köszönöm. Nos, meg lehet határozni olyan terminológiát, amilyet csak akarunk. Az előadó szövege jó, és valóban különbséget kell tennünk, de hát a tény az, hogy szabálytalanságok léteznek és főleg a strukturális alapok területén léteznek három olyan országban, amelyek felelősek, és ezekre utalás is történik sajnos. Nem először olvashatjuk ezen három ország nevét. Vannak olyan eltérések, amelyek újra és újra felmerülnek, úgyhogy más következménye is lesz mindennek. Amikor láthatóan vannak működésbeli hibák, amikor bebizonyosodik, hogy ezen országokban problémák vannak, akkor nem a 27-eket kellene szankcionálni, hanem a bizottságnak, az Európai Bizottságnak kellene a három adott országgal egyeztetnie, és olyan ellenőrzéseket kellene végezni, amelyeket kifeje, amelyek kifejezetten a három országot célozzák meg sokkal hatékonyabbak lehetnénk a strukturális szakpolitikák területén. Nem kellene Európa többi országát is szankcionálnunk, hiszen nem az ő hibájukból fakadnak mindezen problémák, ezért módosító indítványt is be fogok terjeszteni. Amennyiben más nem kér szót, akkor még egy dolgot, hogyha megengedik. Értem, hogy csalásról beszélünk, ez teljesen világos, de szerintem fel kellene venni, a, vetni az igazságügyi rendszerek minőségi kérdését is, mert sok tagállam van, úgyhogy az is összefügg, hogy egyes esetekben maga az igazságügyi rendszer gyenge, és ez is egy fontos dolog. És ami politikai oldalt illeti, valószínűleg kellene utalnunk az átláthatóságra. De fontos, hogy olyan rendszer legyen, amely a politikai irányítást nagyon világossá és egyértelművé teszi, és akkor a csalás aránya is nyilván alacsonyabb lesz. Akkor várjuk a záró jelentést, ez januárban kerül majd szavazásra, és akik módosítókat akarnak benyújtani, azoknak körülbelül egy hetük van, december 10-án délig nyújthatnak be ilyet. Köszönöm. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, és köszönöm a kollégáknak is. Szeretném hangsúlyozni, hogy a hozzászólások, amelyeket hallottunk, igenis illenek a projekt véleménytervezethez, amelyen dolgozunk továbbá. Egy nagyon általános véleményről van szó, ami lehetővé teszi, hogy a megfigyeléseket rögzítsük, amik ennek a vitának az eredményei. A vita is kiemelt egyes részleteket, de egyetértek mindazzal, ami elhangzott, és a projekt, az európai projektokból azt remélem, hogy a módosítók tovább fogják javítani ezeket, és a vélemény sokkal jobb lesz és gazdagabb. Köszönöm szépen, akkor ezt lezárjuk, és a 11. napi rendi pont következik az Európai Beruházási Bank éves jelentése. Konstanz Krél kapszót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Itt most nem a csalásokról és a hibákról fogok szólni, hanem az EIB éves jelentéséről. Arról tájékoztat minket ez a jelentés, hogy a bank a kohéziós politikát hogyan valósítja meg az egyes régiókban a nemzeti források mellett, és hogyan támogatja hitelekkel az egyetlen egy negatív megjegyzésem a jelentéssel kapcsolatosan, ami egyébként rendkívül részletes, az az, hogy gyakorlatilag a kohéziós politikáról igen keveset mond, jó lehet, ebből a forrásból 40%-ot kapnak a régiók, és az elmúlt évben az EIB fokozott szerepet játszott a kohéziós politika támogatásában, ezt a továbbiakban is így fogja tenni, különös tekintettel a gazdaság és a pénzügyi válságra további forrásokat bocsátott rendelkezésre erre a célra az EIB. És ugyanez nem képezi a jelentés részét, de én azt kérném a bizottságtól, a szakbizottságtól, hogy egyszer talán hívjuk meg az EIB képviselőjét, hogy részletesen tájékoztasson minket az EIB tevékenységéről, és nagyon érdekelne például konkrétan ez a Risk Sharing Financing Facility, ez a kockázat megosztásos finanszírozási eszköz hogyan működik, Jaspers úr dolgozott már ezen, és tudjuk, hogy az EIB intenzíven részt vesz ebben a tevékenységben, de a gyakorlati tapasztalat még nem túl nagy számú, erről egyébként már többször szóltunk a szakbizottságban. Tehát jó lenne, ha az EIB képviselőit egyszer meghívnánk, ez nagyon hasznos lenne. Egyébként úgy gondolom, hogy a bank tevékenysége, működése nagyon jól támogatja a mi kifejezett szakterületünket, különösen ami a KKV-kat illeti, az EIB komoly segítséget nyújtott előremutató módon. A mi politikai megközelítésünket ez nagy mértékben támogatta a jelentésem ugye rövid, pusztán egy állásfoglalás, de minden esetre pozitívan nyilatkozik az EIB tevékenységéről, és hogyha a kollégáknak további kiegészítési igénye van, akkor mindenkit szeretettel fogadok, és esetleg még megvizsgálhatjuk, hogy hogyan tudunk együttműködni hogyan tudunk tapasztalatokat cserélni. Érdeklődéssel várom a kollégák hozzászólásait. Very much. Yeah. Köszönöm szépen, Sean Ken. Köszönöm szépen. Árnyék jelentéstevőként az népárt nevében először is üdvözlöm Krell asszony véleményét. Nagyon kiegyensúlyozott, átfogó anyagot készített, hálásak vagyunk, hogy a Lisszaboni szerződés 16-19. cikke egy gyorsabb döntéshozatali mechanizmus tesz lehetővé az EIB számára. A pénzügyi ágazat zavarai az egész gazdaságot és a reálgazdaságot is érintették, éles, nagymértékű visszaesés, veszteségek fakadtak e- ebből, és a reál gazdaság már kiéhezetten várta a hitelezés, a hiteleket. Az üzleti tervek egyszerűen a hitel hiányában nem tudtak megvalósulni. Kisebb projektek a régióban elmaradtak, és Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a konjunkturális fellendülés idejében pedig a rossz projekteket kellene hitelezni. Két milliárd eurót bocsátott a bank a KKV-k rendelkezésére a válság idején, és ez nagyon fontos szempont. Biztosítani kell azonban, hogy a hitelek megfelelő módon eljuthassanak a banktól a KKV-khoz, kis üzletekhez, vállalkozásokhoz, akik az Európai Unióban az összmunkahelyek kétharmadát adják. Nem megfelelő mindig a hitelezés mértéke, és kétszeresen aggaszt az, hogy bizonyos magánbankok az EIB forrásokból hozzák helyre, pofozzák helyre a mérlegeiket. Tehát valamilyen lépéseket kellene tenni ennek megakadályozására. Az EIB vállalati felelősségvállalási struktúráit is támogatom. A magánbankok esetében óriási felzudulást okozott az igen nagyvonalú premizálási rendszer. 12 milliárd a rendelkezés az úgynevezett tudás háromszögére, az oktatás, kutatás, fejlesztés. 2,6, 2,7 milliárd és 2,8 milliárd. Ha viszont tovább akarunk lépni, akkor az innovációra is hangsúlyt kell helyezni, hiszen az innováció határozza meg a fejlesztés, nem feltétlenül az oktatás, a kutatás, a fejlesztés szintjén. Krell asszony által elmondottakat üdvözlöm, teljesen egyetértek az EIB tevékenységvel kapcsolatosan. A bank további támogatást, hitelezést biztosított, és komoly szerepet játszott a bank, egyfajta katalizátor szerepet különösen a földrajzilag hátrányosan hátrányos helyzetben lévő területeken. Néhány apró módosítást szeretnék majd javasolni, ami tulajdonképpen inkább csak kiegészítené, és nem ellent mondanak Rel asszony megállapításainak. Elnök asszony, köszönöm szépen, Gönnár úr, köszönöm szépen. A 33-as ár, ö, cikket szeretném hangsúlyozni a kohéziós politikára vonatkozó rendeletből. 2000-2006 között az EIB részvétele a kohéziós politika, de ideértve a regionális fejlesztés és az ö, szociális alapot is. Ez szerint az EIB a tagállamok felkérésére minden szakaszban, operatív programok, keretprogramok, fő projektek esetében és a PPP-k finanszírozásában igen komoly. Én azt szeretném mondani, hogy a mi szempontunkból, ha megvizsgáljuk ennek a banknak a tevékenységét, azt kell megvizsgálni, hogy milyen esetekben játszott szerepet az EIB, közvetlenül, vagy pedig az Európai Beruházási Alap honlapon keresztül. Az Európai Beruházási Alap különböző módon segített források bevonásában, ami minket illet, a mi szempontunkat. Számukra az az érdekes, hogy azokon az esetekben, ahol ők részt vesznek, jobban teljesítenek-e a projektek, szemben azokkal, ahol az EIB vagy az Európai Beruházási Alap nincs érintve. Milyen projektekben hatékony az EIB fellépése vagy részvétele, milyen esetekben kevésbé, és ez indokolhatja esetleg az aktívabb EIB részvételt. Mennyire hasznos vagy nem hasznos az ő segítségük. Ha jobb egy projekt az EIB vagy az EI a, tehát a beruházási alap részvételével, akkor mindenféleképpen olyan javaslatot kell letennünk az asztalra, ami azt szorgalmazná, hogy ezekben az alapokban, vagy az alapok által támogatott projektekben az EIB aktívabban részt vegyen. Erre vonatkozóan jó lenne további statisztikákat kapni, további tájékoztatást. Köszönöm szépen, további hozzászólás vagy jelentkezés nincsen. Én röviden csak annyit szeretnék mondani, hogy Konstanza Krell nagyon jó javaslatot tett, hogy hívjuk meg az Európai Beruházási Bank, illetve alap képviselőjét, ugyanis az európai pénzügyi intézmények eh, nagyon erőteljesen megjelentek a kohéziós politika területén, nem pusztán a hitelezéssel, ami egyébként nemzeti társfinanszírozást is eh, feltételez, hanem technikai segítségnyújtással, illetve pénzügyi engineering szolgáltatásokkal. Tehát megszervezhetünk egy ilyen eszmecserét. Egyébként itt nem csak az EIB-re, hanem az EBRD-re és az Európai Tanács Fejlesztési Bankjára is gondolok, hiszen ők is részt vesznek a kohéziós politika finanszírozásában, városi vagy regionális szinten. Igaza van, sajnálatosan ezt a jelentés nem igazán tükrözi, talán a legközelebb majd ezt kidomboríthatnánk jobban. Köszönöm, Konstance, a módosítók határideje december 10, és januárban szavazunk majd a jelentésről. Kíván-e még hozzátenni ehhez valamit? Nem, akkor következik a 12-es napi rednépon. Lambert van Nistelrooy jelentése a szinergiák megvalósulásáról a kutatás és a regionális politika tekintetében. Lambert, megadom a szót. Nagyon szépen köszönöm. Elnök asszony, valóban folyik a munka jelenleg. Miért? Egyszerűen azért, mert itt valahol most újra neki kezdünk ennek a munkának. Nem egy módosítandó jelentésről van itt szó, hanem első lépésről. Valamilyen iránymutatásokat szeretnénk a céljaink szempontjából meghatározni a következő hónapokban folyó munkához az elkövetkező hónapokban készül majd el a jelentés. Itt egy végrehajtási jelentésről van szó, ez a saját kezdeményezésű jelentésnél tágabban értelmezendő jelentés, ugyanis magáról a már meglévő elfogadott rendeletekről, szabályokról szól, és pontosítjuk, hogy a végrehajtása ezen joganyagnak hogyan is történik meg. Azt vizsgáljuk meg, hogy hogyan vagyunk képesek magát, a regionális politikát megvizsgálnunk, jól ismerjük ezt a dossziét, és hogyan lehet szinergiákat más ágazatokkal, a kutatással, fejlesztéssel megvalósítani, és hogyan lehet bátorítani olyan programokat, amelyek a kis és középvállalkozásokat célozzák meg és a különböző IKT-kat. Megállapítottuk, hogy nehéz figyelembe venni a szinergiákat. Néhány dokumentumra, előző dokumentumra utalok az anyagomban, például a hetedik keretprogramra is utalok egy olyan regionális keretre is történik utalás az anyagban, amely a alapú társadalomban fogalmazódott meg, és kapcsolatot próbálunk létesíteni a területi dimenzióval, a regionális szakmapolitikákkal megvizsgáljuk, hogy hogyan, le, hogyan működött az eddigi munka, hogyan lehet elemezni az elvégzett munkát. Azt kutatjuk igazából, hogy a dolgok hogyan is változtak e területen, különböző módokat fogalmazunk meg, az Európai Bizottság céljairól is szólunk, magáról a tudásalapú társadalomról, a versenyképességről beszélünk, és más célokat is megközelítünk. Mindennek fényében azt konstatálhatjuk, hogy integráltabb jellegű a megközelítés most már a régiók szintjén és a városokban is az Európai Unió urbánus területeiről beszélünk. Ez, ebből az alapból kiindulva, a meglévő rendeletekből kiindulva a célunk az, hogy ugyan alkalmazzák a nemzetek, a nemzetállamok. Ezen rendeleteket van egy stratégiai keretünk, amelyet a különböző tagállamok fejlesztettek ki. Persze én most ezekre a különböző nemzeti stratégiai referencia keretekre nem utalnék, de mégis azt gondolom, hogy figyelembe kell vennünk a bizottság, az Európai Bizottság jelentéseit a nemzeti stratégiai stratégiai referenciakeret, referenciakeretekről, Persze kérdéseket is felvetünk, olyan kérdéseket, amelyekre szeretnénk választ kapni. Elemző jellegű ez a jelentés, és aztán az a nagy kérdés, hogy jól működik a jelenlegi rendszer. Az innovációra helyezzük-e a hangsúlyt, hogy valóban megfelelő hozzáadott értéket képvisele például a, a kutatás területe, hiszen itt egy általános keretről van szó, egy olyan átfogó programról, amely igazából a Free Floating Intelligence Konvergenc szellemében született a kutatásfejlesztés területén, és érdekes lehet megvizsgálni azt, hogy milyen nagy iránymutatásokat valósíthatunk meg, amikor az innovációra helyezzük a hangsúlyt, amikor a termékekre gondolunk, akkor azt látjuk, azt tapasztaljuk, hogy egy regionális dimenzióval is számolnunk kell, elemeznünk kell a számadatokat is, és olyan befektetésekről, beruházásokról van szó, amelyek a hetedik keretprogramban szerepelnek, de 86 milliárd eurót a tagállamok fordítanak a tudás alapú célok, célkitűzések és iránymutatások a növekedés szolgáló tudás és innováció fejlesztésére olyan határozatok, döntések is születtek, amelyek a hetedik keretprogramban már megfogalmazásra kerültek. Így képzelem el magát a jelentés, de hát tovább szeretnénk lépni. Két részről áll, egy elemző részből, valamint egy előrelépést elősegítő részből áll a jelentésem, tehát hogy milyen, milyen klasztereket sikerült például az Európai Unióban megvalósítanunk Franciaország és a nagy-britániai filozófia megítélése a klasztereknek nem ugyanaz, vannak regionális agglomerátumok, ahol a, klaszterek, a klasztereket inkább regionális kompetenciákban oldják meg, más régiók, más államok pedig más távlatokból vizsgálják a klaszterpolitikát. Azt is szeretném megvizsgálni a jelentésemben, hogy a különböző szabályok, jogszabályok hogyan fogalmazzák meg mindezt, és a regionális megvalósulás hogyan működik. Minden egyes lehetőséget számba veszünk annak érdekében, hogy valódi hozzáadott értéket képviseljen ez a szinergia, amelynek hála képesek leszünk távlatokban gondolkodni. Mindezt szeretném beilleszteni a jelentésembe, és azt is fontosnak találom, hogy hosszabb távú céljainkat is megfogalmazunk, milyen szinergiákat vezethetünk be a jövőben, annak érdekében, hogy konstruktív módon járuljunk hozzá a jelenlegi helyzethez. A strukturális politika, a regionális szakpolitika nem feltétlenül vezetnek ö, ö, eredményekhez e téren, de hogyha megfelelő forrásokat biztosítunk a regionális politikának, a, a politika belül a kutatási ö, kiadásoknak, akkor azt gondolom, hogy már relevánsabban, frappánsabban járhatunk el. Persze spanyol, francia, német példákat hozok föl a jelentésemben, de ezt egyszerűen azért teszem meg, hogy megvizsgáljuk, hogyan működnek a dolgok. Az új tagállamokból is szeretnék példákat felsorakoztatni. Érdemi vitát kívánok ugyanis erről a témáról nyitni, hiszen a különböző szakmapolitikákról, a különböző forrásokról beszélünk. Ennyit az általános leíró részéről a, a jelentésemnek. Persze nem vagyok teljesen még részletekbe menő, hiszen itt egy első tervezetről van szó, és tudjuk azt is, hogy az ITRE szakbizottság a parlamentben kifejezte, hogy szeretne érdeklődéssel követi mindezt a munkadokumentumot, és a két szakbizottságot esetleg egy asztalhoz lehetne ültetni, pontosan annak érdekében, hogy ezt a közös politikai politikát, e kompetenciát megvalósíthassuk. Remélem, hogy a támogatásokat élvezem majd, és most erről ennyit. Abricht úr, azt szeretném kiemelni, hogy amikor a, nem csak a célokat, de a módszereket is vizsgáljuk, akkor hadd emlékeztessek arra, hogy a Lisszaboni stratégia alapját eredetileg a nyílt koordinációs módszer képezte nemzeti forgatókönyvek alapján. A kohéziós politika pedig a redistribúciós módszerre épül. A tagállami kvótákat a bruttó nemzeti termék és a NAC 2 alapján határozzák meg. A kutatás fejlesztés finanszírozása, tehát tulajdonképpen a Brüsszelben koncentrálódó újraelosztásra épül, és a kiválósági központok finanszírozása. Nézzük meg, hogy ennek milyen területi hatásai vannak ennek az eszköznek. A kohéziós politika nagyon aktívan érintett, illetve lépett be a kutatás területére is, meg kellene nézni, hogy területi hatások milyenek. Körülbelül vannak elképzeléseink arról, hogy ez hogyan működik, és hogy mi a tendencia, nevezetesen a kutatás megerősítése a kohéziós politikán belül. Én a jelentésevőt arra kérném tehát, hogy ne csak a tartalmat és az eredményt elemezze, hanem a megvalósítást is, tehát a területi hatás érvényesülését. Köszönöm szépen. Hogyha nincsen más, akkor én szeretném magamhoz ragadni a szót. Úgy gondolom, hogy a vitát lezárhatjuk, és köszönetet mondanék a elmondottakhoz, és remélem, hogy egy jó jelentésünk lesz. A tervezés lehetne az, hogy kiegészítjük a jelentésemet, és akkor márciusban lehetne végszavazás. Igen, mondja az elnök azt, hogy ez egy jó ötlet. Mindenképpen olyan időszakban érkezik ez, amikor mindenki meg fogja nézni a kohéziós politika prioritásai. Szerintem ez nagyon jól mutatja, hogy hogyan tudunk hozzájárulni az agendához. Tehát köszönöm szépen, akkor a következő pontra térhetünk rá, ami az egyebek pont. Nem tudom, hogy valaki, aki szeretne szót kérni. Ha nem, akkor még hagyd mondjam, tegnap és ma is valakik említették az Európa 2020-as dokumentumot. Ezt a bizottság készíti, és az interneten elérhető konzultációra de aki szeretné ezt megnézni és reagálni egyénileg, tájékoztam önöket, hogyha ezt karácsony előtt csinálják, akkor ennek még valódi hatása lehet. Ha ezt januárban fogják megtenni, ismerve az eljárást, lehet, hogy ez már túl késő lesz. Tehát azt javasolnám, hogy töltsék le ezt a jelentést, olvassák el, nem ö, nevesíti a kormányzati rendszereket, de tudjuk, hogy mi lehet ez. Tehát ö, kommentálni, hogy a regionális politika hogyan le, válhat a kormányzás részévé, az nagyon fontos, és esetleg érdemes ezzel foglalkoznunk. Úgyhogy akkor most az utolsó ö, kérdés. Az következő ülések január